Sí, buenos días, señores diputados. Vamos a comenzar. Jó napot kívánok, tisztelt képviselők! Elkezdenénk a mai ülést. Először is nagyon melegen üdvözlöm Chile elnökét, Sebastián Pinyera urat. Azt hiszem, már legalább tíz éve nem járt itt az Európai Parlamentben csilei elnök. Nagyon nagy megtiszteltetés öröm számunkra, elnök úr, hogy itt lehet körünkben Alfredo Moreno, és Carlos Apelgrin, és itt vannak a kíséretében, egyikük az európai csilei delegáció elnöke. Egy egyezmény aláírásának az eredményeiről beszélhetünk. Azt gondolom, hogy ez az egyezmény, amelyet az Európai Unió és Chile írt alá, mindenképpen nagyon jót tett a két ország közötti kapcsolatnak, hihetetlenül megnövelte a kereskedelmi kapcsolatokat a két térség, az ország Chile, illetve az Európai Unió között. Azt hiszem ez volt a legpozitívabb lépés az EU, illetve, a, illetve Chile kapcsolatában. nekünk, mint parlamenti képviselőknek hangsúlyozni kell, hogy mennyire fontos a párbeszéd Correa de Campos úrral a vegyes Európai Bizottság és Lorenzini úr a csilei oldalról, tehát a két fél között történt ma párbeszéd. Számunkra Chile mindig is példaértékű volt, hiszen az átmenet nagyon békésen zajlott, és a riói ö, csoportban folytatott ö, munkája is kiemelkedő Csillének. Az elmúlt napokban Cadizban találkoztunk, a parlamenti párbeszédet akkor folytattuk, és jövő évben pedig Santiago de Chilében kerül sor a következő ülésre. Nos, tisztelt elnök úr, az Európai Unió illetve Latin Amerikai között a kapcsolatok egyre szorosabbra fonódnak. Azt hiszem, hogy a politikai párbeszéd mobilizációja lesz majd a két térség közötti kapcsolat eh, homlokterében. terében. 1984 óta kezdődött el igazán, igazán intenzíven ez a párbeszéd, a Rioi csoporttal, aztán a Rómában is volt egy találkozó, illetve 1909-ben volt még egy nagyon fontos állomása ennek a párbeszédnek Rio de Janeiroban. Ennök úr, az ön személyes garancia ennek a párbeszédnek a szorosabbra fonására, azt hiszem, hogy sokkal fontosabb, hogy a szavakról most már a tetekre térjünk, és nagyon örülök annak, hogy végre az Európai Unió sikeresen aláírta a különböző ö, egyezményeket olyan országokkal például, mint Chile. Kérem, elnök úr, hogy egy rövid képben vázolja fel, hogyan látja a latin-amerikai integrációt. bizonyos projektek nem voltak sikeresek integráció területén, vannak bilaterális egyezmények, vannak déli egyezmények, az andokbeli, az andokbeli társulásról is kérem, hogy beszéljen. Nos, ezen kérdésekről legyen szíves elnök úr, ismertesse velünk véleményét, mi a helyzet jelenleg Latin Amerikában, nem sokára ibér-amerikai csúcsot rendezünk meg, illetve a Szelák csúcs előtt volt egy Eurolat csúcs is. Tisztelt elnök úr, a szó. Muchas gracias, señor presidente Salafranca. Köszönöm szépen, tisztelt Salafranca elnök úr, mindenkinek jó napot kívánok. Megköszönöm ezt a kiváló lehetőséget. Hadd mondjam el azt, hogy mennyire hálás vagyok azért, hogy illetek az Európai Parlament. Az Európai Parlament mindig is szimbólum volt nem csak Európában, hanem az egész világon, hiszen az Európai Parlament mindig is élesen kiállt a demokrácia, a béke, a szabadság és az emberi jogok mellett. Ez egy olyan fórum, amelynek világ, amely, amely világosan beszél, mindig kiáll a jogok mellett, és mindig is az emberi jogok, a szabadság és a béke védelmezője volt. Most röviden szeretnék Latin Amerikáról szólni néhány szót. Latin, Latin Amerika földrész 600 millió lakosa van. Ezen a földrésze, eznek a földrésznek mindene megvan, hihetetlenül gazdag természeti kincsek, hatalmas földrajzi terület, gazdag különböző kincsekben, de ott vannak. Nem voltak, nem voltak azok vallási problémák, amelyek Európában, ahol katolikusok és protestánsok, vagy mások egy Isten hívői egymást legyilkolták. 200 éve lett független a földrész, de sajnálatos módon még mindig gondot jelent a szegénység Latin Amerikában. Saját magával szemben egyfajta adósága van Latin Amerikának, és azt hiszem ez a század lesz Latin Amerika reneszánszó. A múltban Latin Amerika sokat szenvedett, és Ameri- Latin Amerikába is elérkezett minden egyes világválság. Az utóbbi időben azonban Latin, Amerika, eh, Latin Amerikában volt a legjobb a gazdasági helyzet olyan szempontból, hogy itt vesztettünk a legkevesebbet a gazdasági növekedésből, a munkanélküliségből. Ugyan a 70-es években nem volt egyszerű a politika helyzet Latin Amerikában, de a 90-es években visszatértek a demokráciák, és hihetetlen eh, potenciállal eh, indult el az új évezredben Latin Amerika. Nézzük meg csupán az elmúlt húsz évet. Nos, ebben az időszakban a világban különböző falak döntek le, nem csak az észak-déli falak, nem csak az kelet-nyugati falak, gondolok itt a berlini falra, vagy a vasfüggönyre, de más falak is ledőltek, amely talán nem annyira látványos, a szegény, azaz a déli félteke és az északi gazdag félteke közötti fal leomlásáról gondolok. Azt hiszem, a mai világ sokkal integráltabb, sokkal globalizáltabb, és azt hiszem, az emberiség forradalmának leg, legnagyobb forradalmáról beszélhetünk most, az információs forradalomról. Ez a világ minden egyes pontjára elérkezik, azt hiszem, ez fontosabb, mint a mezőgazdaság vagy az ipari forradalom. Chile is. Chile előtt is ott áll ez a feladat, hogy megfeleljen ennek a kihívásnak. Egyébként Chile volt korábban a spanyol birodalom legszegényebb gyarmatja. Próbáljuk országunkat tehát megreformálni, még az évtized vége előtt próbáljuk azt elérni, hogy a megreformált ország legyen Csilla, ahol nincsenek szegények. Tudom, hogy hihetetlen akadályokkal kell megküzdelünk. Például két évvel ezelőtt az emberiség ismert történelmének legsúlyosabb földrengése sújtotta Csillét. az iskolák fele, illetve a kórházak egy harmada romba dőlt. Most ilyen körülmények között próbáljuk ezeket az eredményeket elérni, de ne felejtsük el azt sem, hogy jelenleg válságot élünk, hiszen a gazdasági válság, amely 2008-ban kezdődött, még nem ért véget, és az európaiak sem tudják, hogy eh, meddig tart ez. Nos, ezen körülmények között Chile azt a célt tűzte ki, hogy nagyon rövid idő alatt, tehát egy évtized alatt me- megpróbálja ledolgozni a hátrányát, hiszen az elmúlt 200 évben Chile volt az egyik legszegényebb dél-amerikai ország. Nos, elsőleges célkitűzésünk, hogy a növekedési potenciálukat visszaszerezzük, megpróbálunk növekedéseket, megpróbálunk munkahelyeket teremteni, az exportot növelni, vállalkozásokat létrehozni. És bár a világválság és a földrengés nagyon visszavetett minket, mégis haladunk a célok elkitűzés, célkitűzések elérése felé. 6%-os a gazdasági növekedés, munkahelyeket teremtünk, és nem csak, hogy megszűnik a munkanélküliség, hanem új, új ágazatok élednek, például a nőket is bevonjuk a munkaerőpiacra. Hihetetlen mennyiségben jönnek létre, tehát a munkahelyek, a makrogazdasági egyensúly is egyre jobb. Nem a semmire épül ez a növekedés, hanem nagyon is szilárd alapokra. De nem csak gazdasági célkütőzéseink vannak, vannak szociális célkütőzéseink is. Ez nagyjából azt jelenti, hogy a hihetetlenül nagy egyenlőtlenségeket megpróbáljuk megszüntetni Csillében, megpróbáljuk azt a, e, e, ebben a következő négy évben, tehát elnökségem alap elérni, hogy felére csökkenjen, csökkenjenek ezek a szociális különbségek. A szegénység egyébként csökken, egyre kevesebb a társadalmi egyenlőtlenség, alapvetően átalakítottuk a társadalmi szociális programokat, és nagyon komoly reformokat hajtottunk végre, például oktatási reformot, egészségügyi reformot, és szociális politikai reformot is végrehajtottunk. A helyzet az, hogy Csillében mindig is stabil volt a demokrácia. A csilei történelem során Csillében majdnem mindig demokrácia volt. A 70-es és 80-as években volt egy kis kilengés, de a 80-as évek végére visszatért a demokrácia. Szociális, nyílt ö, ö, szociális piacgazdaságunk van, és ez azt hiszem, hogy elég modern módon működik és Ezek voltak, ezek a ö, hagyományos pilléreink, de megpróbálunk megpróbáljuk azt elérni, hogy most egy nagy ugrással a legfejlettebb országok sor, ö, sorába kerüljünk. Tehát új oszlopokra, új pillérekre van szükség, és ezen kérdésekben a múltban nagyon is le voltunk maradva. Nos, miről is van szó? Az oktatási rendszert kell nagyon-nagyon feljavítani, hogy a humán tőkében is fejlődni tudjunk. Tud, tudományos, illetve technológiai fejlődése van szükség. Ezen kérdésekre fordított költségvetési támogatást meg kell, kétszer, meg kell kétszerezni. Az innováció és a vállalkozó szellem nagyon-nagyon fontos, ez azt hiszem a fejlődés kulcsa. Végül pedig nagyon fontos az, hogy kevésbé legyen igazságtalan a társadalom, és ne legyenek társadalmi igazságtalanságok, ne, ö, ne legyenek hátrányos helyzetűek. Hogyha ezeket sikerül megvalósítani, akkor azt hiszem, hogy olyan országot hozunk létre, ahol demokráciában, békében lehet fejlődni. Nagyon fontosnak tartom nemzetközi kapcsolatainkat, például az Európai Unióval. Még a 60-as években jött létre egyébként a kapcsolat az európai közösséggel, akkor ugye így hívták. Mindig is nagy hatással volt ránk az európai integráció. Az emberiség történelmének két legvéresebb háborúja után Európa az integráció logikájára lépett, tehát úgy döntött, hogy az integráció útjára lép, és pontosan ezért kapta meg idén az Európai Unió a Nobel békedíjat. Tehát először Chile még az európai közösségre hozott létre kapcsolatot. Az együttműködés nem csak a szabad kereskedelemre vonatkozik, hanem kulturális, politikai szempontból is. Nagyon szoros az együttműködés már több évtized óta. Euróban a legnagyobb befektető Csillében, második kereskedelmi partnerünk Kína után, tehát nagyon fontos partner számunkra. Chile nyit a világra, és éppen ezért célkitűzésük az is, hogy a világhoz integrálódjunk. 60 országgal van szabadkereskedelmi megállapodásunk, Európával, az USA-val, Kínával, Indiával, Japánnal, Koreával, és két új kezdeményezésünk van, egy csendes óceáni társulás, illetve egy dél-amerikai integráció Peruval és más szomszéd országa javak, szolgáltatások és a személyek szabad mozgása egy célkitűzése ennek, a, ennek az integrációnak. Bár Latin Amerikában talán kedvezőbbek voltak a körülmények, mint Európában, például már száz éve nem volt komolyabb háború, nem sikerült azt az integrációs szintet elérnünk, mint az Európai Uniónak. Tehát Chile nyit a világ felé, szabadkereskedelmi egyezményekkel, kétoldalú, többoldalú egyezményekkel, stb. stb. Azt gondolom, hogy a kereskedelmi mozgásokban, nemzetközi kereskedelmi mozgásokban mindenképpen integrálódtunk már, hiszen a nemzetközi kereskedelem 75%-át teszi ki a csilei bevételeknek, de fontosnak tartjuk a politikai integrációt is. a szavazási rendszer is meg, meg, meg reformáltuk, így már nem 8 millió, hanem 13 millióan szavazhatnak. Megreformáltuk a politikai pártrendszert tehát a választási rendszert is átalakítottuk. Azt hiszem, hogy mindent megtettünk azért, hogy elérjük azt, amit már őseink is megpróbáltak elérni, amiről minden, mindig azt gondolták, hogy nagyon közel van, de aztán mégsem tudták elérni. Tehát az, hogy legyőzzük a szegénységet, és végre fejlett ország legyünk. Nagyon-nagyon sokat tanultunk Európába, Európától. Nem csak történelmi okokból van szoros kapcsolatunk az Európai Unióval, Csillében egyébként alapvetően két uralkodó nyelv van, a portugál és a spanyol. Ugye ne felejtjük el, hogy Latin Amerikát a spanyolok és a portugálok gyarmatosították. Ez egyébként, tehát ez a nyelvi homogen, homogeneitás mindenképpen megkönnyíti az integrációt, de sajnálatos módon nem voltak az ebb, ebbéli törekvések ugyanolyan gyümölcsözőek, mint Európában. Mexikó, Kolumbia, Peru és Chile, ahol egyébként a legnagyobb a növekedés Latin Amerikában, megpróbálnak integrálódni. Nagy lépéseket teszünk ezen irányba. Transpacific Partnershipnek hívják egyébként ezt az integrációt. Elég sikeresek vagyunk, a miénk a legnagyobb szabadkereskedelmi jövezet a világon, és jelen vagyunk a csendes óceán mindkét részén. Korábban az Atlanti óceán jelentette a világ középpontját, de ne felejtjük el, hogy jelenleg a csendes óceán is feltörekvő terület, és Dél-Amerika, Latin-Amerika rendelkezik csendes óceán és Atlanti óceáni partokkal is. Csillének van egy egyesülési egyez, társulási egyezménye az Európai Unióval, amely lehetővé teszi azt, hogy egy bizonyos idő elteltével, ami már letelt, szorosabb lehet fonni a kapcsolatot a két térség között. Mindig is nagyon volt a kapcsolat az Európai Parlamenttel, a tanácssal és a bizottsággal azért már nem annyira. Miután nem sokára sor kerül egy csúcsra, a 27 európai tagállam tehát 27 ország, a csendes, a latinamerikai és karib-tengeri országokkal fog rendezni egy csúcsot, ott 33 ország van, és ez azt hiszem, hogy kitűnő lehetőség arra, hogy rájöjjünk arra, hogy igenis vannak történelmi kapcsolatok a két térség között, de nem csak történelmi kapcsolatok, hanem értékközösségről is van szó, és hasonló a jövőképünk is és ezáltal azt hiszem, hogy föl tudjuk gyorsítani az integrációt és az együttműködést a két térség között. Ez ugyanolyan kihívás, mint például a gazdasági rendszer reformálása, az ENSZ, a világbank, és azt hiszem, hogy már ott is nagyon nagy szükség van a reformra. Ott lesz ezen a csúcson egyébként az Európai Tanácselnök, illetve az Európai Bizottság elnöke is. Azt hiszem, pontosan ilyen lendületre van szüksége a világnak arra, hogy az új kihívásoknak meg tudjunk felelni. Végezetül, hadd mondjak el egy idézetet. A világon kétféle ember van. Van egy olyan embertípus, akik azt látják, hogy mi történik körülöttük a világban, és azt a kérdést teszik fel, hogy miért vannak ezek a dolgok, és vannak olyan személyek, akik, a, akiknek jövőképe van, és azt kérdezik meg, hogy egy-egy dologra miért ne lehetne lehetőséget találni. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Elnök úr, megköszönöm, hogy ilyen teljes képet vázolt fel a két térség közötti kapcsolatról, illetve a latin-amerikai integrációról. Most a képviselőknek fogom megadni a szót. Már sokan jelentkeztek, kilencen egész pontosan. Időnk azonban véges, mert az AFET ülésen még másnapi rendi pontjaink is vannak. Mindenkit arra kérek, hogy nagyon röviden szóljon hozzá. Próbálják meg a másfél percet tartani. Megadom a szót először Campos eh, eh, Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon szépen köszönöm, elnök úr, hogy eljött ma hozzánk. Megtiszteltetés számunkra, hogy az Európai Demokrácia házában üdvözölhetjük Önt, különösen egy olyan évben, amely rendkívül fontos a Chile-EU kapcsolatok szempontjából, hiszen ma ünnepeljük a társulási egyezmény tíz éves fennállását. Szeretnék köszönetet mondani Salafranca úrnak, a külügyminiszter úrnak is, és a csilei parlament európai ügyekkel foglalkozó szakbizottságának és a nagykövetnek is köszönetet mondanék, és természetesen üdvözlöm itt a csilei képviselőket és mindazon kollégákat, akik az Európai Parlamentből eljöttek a mai ülésünkre. Az Európai Parlament delegációjának elnöke vagyok az Európai Unió Csille vegyes bizottságban. Így érthetően nagyon fontos számomra a két fél közötti megállapodás. Az a megtiszteltetés ért, hogy Lorenzini úrral együtt vezessem azt az ülést, amely rendszeresen foglalkozik a megállapodás végrehajtásával jogalkotói kompetenciákkal még nem rendelkezik a vegyes bizottság, de azért mégis hangot ad a két félnek, és a többi tanács nagy figyelemmel hallgat meg minket, a többi grémium, mert tudják, hogy nagyon nagy a felelősségünk képvisel előként. Az egyezmény által elért eredmények világosak, láthatjuk, hogy Chile és az Európai Unió közötti kereskedelem felélénkült, Látható, hogy mindkét fél számára nagyon fontosak ezek a kétoldalú kapcsolatok, és ez is bizonyítja, hogy ez a megállapodás érési folyamaton ment keresztül, és a célokat még tovább mélyíthetjük. Természetesen vannak még olyan területek, ahol az előrelépés kevéssé nyilvánvaló. Ez, ezek az úgynevezett evolúciós záradék területei, de technikai együttműködés területén például sokkal kézzelfoghatóbbak az eredmények, és a gazdaság területén is válhatók előrelépések, főként ha a megújuló energiaforrásokra és az energiahálózatokra gondolunk, ahol a haladás mindkét oldalon kölcsönösen erősíti majd egymást. Szeretném megragadni az alkalmat, és köszönetet mondanék Sebastian Pényer elnök úrnak, hiszen ő a kiválóan Kiváló munkát vezetett a kiváló munkát végzett a CELAK vezetésében, és 2013-ban Santiago de Chile-ben tartják majd meg ennek a szervezetnek a csúcsát. Sok sikert kívánok a szervezőknek ehhez, hiszen ez is jól mutatja, hogy nagyon jó a kapcsolatok az Európai Unió, a latin-amerikai és a karibi országok között, és ez a csúcs találkozó is hozzá fog járulni ahhoz, hogy a CELAC és az Európai Unió közötti kétoldalú együttműködés erősödjön, annak érdekében, hogy minden, mindkét fél, illetve mindegyik fél megfelelően használhassa a rendelkezésre álló eszközöket. Köszönöm. Köszönöm, elnök úr. Miamon úr következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Pinyer elnök úr. Csatlakozom az üdvözlő szavakhoz amit Szalafrank elnök úr és Correa de Campos úr már előttem elmondtak. Nagyon örülök annak, hogy ellátogatott ide, nagyon örülök annak, hogy konkrétan ide az afed látogatott el a parlamenten belül. Megköszönöm elnök úr, hogy az Európai Unióval megkötött társulási szerződést kielemezte, de azt hiszem, hogy tudjuk, hogy ez nagyon jól működnek. És ahogy említette, nem minden európai intézmény olyan fogékony erre a, erre a kérésre, hogy szorosabbra vonja a kapcsolatot az Európai Unióval, mint mi. Egyébként pedig, hát jó, jó magam, nagy védelmezője vagyok annak, hogy létrejöjjön a kapcsolatok szorosabbra fonása, és említette, hogy a csendes óceáni társulás egyre erősebbre szövődik, áthelyeződik az atlanti óceánról talán a hangsúly a csendes óceánra, úgyhogy mindenképpen fontos lenne önökkel említeni a kapcsolatot. Említette a gazdasági fejlődés pilléreit, amelyekkel, amelyeket megpróbál tovább fejleszteni alatt. Az Economistben nagyon érdekes cikket olvastam egy programról, Startup a a külföldi vállalkozókat is támogatják. Ez nagyon nagy újdonság ugye Európában válságot írunk, jó lenne, hogyha hallhatnánk valamit erről a, erről a programról, ez nagyon nagy újdonság számunkra, és ugye ez külföldi munkavállalókra is vonatkozik, és, a, és másokra is. Köszönöm. Elnök úr, nagy megtiszteltetés és öröm számunkra, hogy fogadhatjuk Önt ma a szakbizottságunkba, és számunkra rendkívül fontosak a Csile előtt álló kihívások, ilyenek például az esélyegyenlőség célkitűzése, a szegénység elleni küzdelem, az igazságosabb társadalom kiépítése. Érdekelne, hogy Csile milyen lépéseket tesz annak érdekében, hogy a különösen kiszolgáltatott társadalmi csoportokat megvédje. Gondolok itt a különböző etnikai kisebbségekre, például Csile területén. Továbbá hogyan látja Csile azokat a feszültségeket, amelyek fennállnak a csendes-óceáni térségben, gondolok Kína és Japán közötti feszültségekre és bizonyos szigetekre, biztosan tudja, miről beszélek, és érdekelne, milyen kihatással van mindez Csillére, hiszen Chile nagy mértékben nagy erőfeszítéseket tesz a csendes-óceáni térség beli partnerségei képértésére érdekelne, hogy érdekük-e a gazdaság és pénzügyi intézmények átalakítása. Beszélt a Világbankról és a valuta alapról. Érdekelne, hogy mit gondol a biztonsági tanácsról. Látható, hogy a biztonsági tanács jelenleg zsákutcában van Szíria kapcsán. Érdekelne, hogy mit gondol erről. Panajotov képviselő. Brillante. Köszönöm szépen, elnök úr, kitűnő beszédet hallottunk. Köszönöm én a, az Aldét képviselem. Egyébként nagyon sokáig dolgoztam Csillében bányászattal kapcsolatban. Van itt egy olyan kérdés, ami nagyon fontos számukra itt az Európai Unióban. Hogyan lehetséges az, hogy Csillében nem hallani semmit a válságról? Milyen intézkedéseket tett ön és a kormány annak érdekében, hogy elérje ezt a rendkívül pozitív helyzetet, amiről beszélt. Köszönöm. Köszönöm, Panajotov úr. Lunacek asszony. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Jó napot kívánok, elnök úr. Elnök úr, említette, hogy milyen eredménye voltak Csillének az utóbbi évtizedekben, és úgy tűnik, hogy ön elég nagyra törő, nagyra törő célokkal rendelkezik. Szociális piacgazdaságban, Csillében, ha összehasonlítjuk Európával, akkor elmondhatjuk azt, hogy Európában ez, ezt úgy sikerült elérni, hogy nem csak a mezőgazdaságra és a bány, bányászatra koncentráltunk, hanem feldolgozó ipar is van Európában, mielőtt ezt exportálnak a különböző termékünk. Chile alapvetően Chile alapvetően primőr árukat exportál, gyümölcsöt, zöldséget, stb. Nem gondolja, hogy feldolgozó iparra is szükség lenne, és így komolyabb bevételhez juthatna Chile, és a társadalmi igazságosságot is jobban sikerülne elérni? Csillében nem sokára sor kerül egy csúcsra, ezt említette. Alapvetően a beruházásokról szól majd ez a csúcs, de milyen beruházásokról? Hát ez egy elég tágértelmű fogalom. Van spekulatív beruházás, szociális beruházás, mire gondolt? Még egy kérdés. Az elmúlt csúcsokon sokszor felmerült a nők elleni erőszak kérdése Dél-Amerikában, Guatemalában, Mexikóban, tehát a nők elleni gyilkosságokról van szó, és az Európai Parlament is kifejezte már véleményét ezzel kapcsolatban. Erre a kérdésre is gondolnak majd a csúcson? Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen, Lonacsek asszony! Kossuth úr. Uh, muchas gracias, uh, presidente. Me ha gustado mucho su uh, intervención. Köszönöm szépen. Elnök úr, megköszönöm a hozzászólását, említett a leomló falakról, a szabadságjogokról, az emberi jogokról. Én prágai vagyok, a Csehköztársaságból érkeztem, és mi nagyon is testközelből értük meg a fal leomlását. Az ECR frakcióhoz tartozom egyébként, és a kollégáim azt gondolják rólunk, hogy Európa ellenesek vagyunk. Hát ezt finomítanám ezt a képet, hiszen nagyon jó a tapasztalatunk az európai integrációról, az emberi jogok és a szabadságjogok tekintetében mindenképpen nagyon pozitív a mérleg. Így aztán nagyon pozitívan látom a latin-amerikai integrációt is számíthat ránk. Köszönöm. Eh, Köszönöm szépen, Kozusznik úr. Pirillo úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Kollégáim már feltették a kérdéseimet, ezért csak röviden. Elnök úr, ön, ön az emberi jogok, a demokrácia, a béke védelmezője, a különböző sajtó orgánumok sajtójogok tulajdonjogával kapcsolatban a 70-es években kialakult egy botrány cserélében. Kérdésem, hogy mi a helyzet ezzel kapcsolatban, a, a csilei kormány visszatér erre a kérdésre, hogyan látja ezt. Köszönöm szépen, Ayuri Goyen képviselő. Muchas gracias. Eh. Köszönöm szépen. Üdvözlöm Önt, elnök úr. Két kérdést szeretnék föltenni. Említette, hogy Csillében milyen kielégítő a gazdasági helyzet. Nos, nagyon sokan úgy gondolják, hogy Csillében arra van szükség, hogy az egészségügyet és az oktatást megreformálják, ez nagyon sokban hozzájárul ahhoz, hogy a társadalmi különbségek csökkenjenek, a gazdagok, hogyha ez nem így van, akkor a gazdagok egyre gazdagabbak, a szegények egyre szegényebbek lesznek. Még egy konkrét kérdés, említette az álmokat. Én az igazságosságról álmodom. Carmelo Soria esetét emelném ki. 2012. októberében elfogadó parancsot adott ki hat csílei tiszt ellen, katona tiszt ellen. Kérdésem, hogy a csílei állam együttműködik-e majd Spanyolországgal, hogy végre ö, igazságot kapjon Carmelo Soria. Köszönöm szépen, Miranda képviselő. Köszönöm szépen. Itt a parlamentben elnököket szoktunk fogadni, de nem csak elnököket, hanem a civil társadalom képviselőit, például a Mapuche csilei kisebbség képviselő is elérkeztek ide, vagy diákok képviselő is, hogy ők egy kicsit más képet festettek Csilléről, a szociális kirekesztésről, a, az oktatási problémákról. Csillében valóban volt gazdasági növekedés, mégpedig elég nagymértékű a gazdasági kapcsolatok, kereskedelmi kapcsolatok ki, teljesedtek, de hihetetlenül komoly gondot jelent a szegénység, főleg a mapucsei déli, mapucseik által lakott déli térségben. Nagyon sok, nagyon sok gond van a mapucsei térséggel, éjségsztrájkolók vannak ott most is, sok, sok gondot jelent a büntetlenség is ebben a térségben. Aztán ott van a kézműves halászat, tehát a kisipari halászati ö, törvény, az a gond ezzel, hogy az érintett feleket nem egyeztettek. A vélemény kifejezés, tehát a vélemény szabadsággal kapcsolatban negatív fejleményekről hallottunk, új törvények születnek. Egyébként az emberi jogi helyzet kisé aggaszt minket a mapucse gyerekek helyzete. Az UNICEF beszámolói eléggé szégyenletesek erről. Catherine Ashton asszonynak leveleket jutottak el például a helyzetükről. Nagyon jó lenne, hogyha javulna egy kicsit a demokrácia helyzete, az emberi jogi helyzet, Chile, Chile baráti ország, a lehető legjobbakat kívánjuk Chilének, éppen ezért sajnálatosnak tartjuk azt, hogy a Mapuche lakosság helyzete még mindig nem kielégítő. Nagyon fontos ez az Európai Parlamentnek, és nyilván jönnek még ide Mapuche képviselők. Mindenképpen gondolunk rájuk, örülnék annak, hogyha nem csak mi hallgatnánk meg őket, hanem saját országuk is. Elnök, köszönöm szépen! Munyi asszony! Gracias, eh, presidente. Köszönöm szépen. Tisztelt elnök úr, nagy megtiszteltetés, hogy ide látogat, és örülök annak, hogy nem első alkalommal találkozom önnel. Európában mindig is odafigyelünk Csillére, azon sok indok miatt, amit ön is elmondott, történelmi jogok, stb. stb. stb. különböző migrációk Chile felé. Gratulálok önnek, és szeretném azt elmondani azt, hogy az átmenet konszolidációjában, tehát a demokratikus átmenettel kapcsolatban az ön megválasztása nagyon nagy mérföldkő volt. Két kérdésem van, egy belpolitikai és egy külpolitikai kérdésem. A Világbank jelentése szerint a csilei ö, lakosság immár 12 százaléka újabb 12%-a lépett a középosztályba. Ez a folyamat pontosan ellentéte annak, ami az Európai Unióban történik. Kérdésem, hogy ez hogy érték el. Említette a társadalmi egyenlőtlensége, az egyenlőtlensége kérdését, ez minket is aggaszt. oktatási jogokért nagyon sokan tüntetnek Csillében, ez nagyon-nagyon fontos, és ez mindenképpen sokan, sokban hozzájárulhat ahhoz, hogy a jóléti állam jöjjön létre Csillében. Aztán van egy másik kérdésem. A következő választásokon lesz először alkalom arra, hogy a külföldön élő csilleiek is szavazhassanak. Ez történelmi esemény, mit gondol erről? Csillének nagyon fontos szerepe van abban, hogy a regionális konfliktusokat déli ö, térségeken megoldják. Mi, mit gondol a paragvai helyzettel? Ugye a paragvai eléggé elszigetelt helyzetben van. Chile tesz-e erőfeszítéseket ilyen szempontból, és milyen kapcsolatokat ápolnak Paraguayjal? Köszönöm szépen! Gászler úr az utolsó hozzászóló. Köszönöm szépen! Nagyon rövid kérdésem lenne. A csilei kormánynak területi konfliktusai vannak Perúval és Bolíviával. Hogyan kívánja megoldani ezen történelmi konfliktusokat? Még egy kérdés. Pinyer elnök úr a 70-es, 80-as éveket úgy jellemezte, mint a demokratikus időszak egy a demokratikus időszak egy zárójelét. Hát szerintem ez egy nagyon kemény katonai diktatúra volt. Nem arról van szó, hogy 20 évig szünetelt a demokrácia. Elnök, köszönöm szépen. Köszönöm, Garcés úr. Elnök úr láthatja, hogy az Európai Parlament nagyon odafigyel Csillére. Ma csütörtök van, és ez látható a jelenlevők számából is, hogy mégis eljöttek. Tessék, megadom a szót, hogy válaszolja. Köszönöm szépen. Nagyon sok kérdést kaptam. Egyébként vannak olyan kérdések is, amelyek inkább állítások, vagy észrevételek. Próbálok röviden válaszolni. Startup Chile program. Ezt azért találtuk ki, hogy a tudományt és a technológiát megerősítsük, mint említettem, meg fogjuk duplázni az ebbéli beruházásainkat. Célunk az innováció és a vállalkozások fejlesztése. Jól üdvözöljük az összes olyan beruházót vagy vállalkozót, aki Csillében, telepszik, Csillében telepszik le. Támogatást biztosítunk ezen személyek számára, ez körülbelül 50 ezer dollár, és azt gondoljuk, hogy ez mindenképpen pozitív externáliákkal jár, tehát a tudományos és innovációs fejlesztés ma már hagyja a vizet, ez mindenképpen jót tesz a munkahelyteremtés számára is. Nagyon sokan jelentkeztek a világ összes részéről, bárki, aki innovációs projekten vagy vállalkozási projekten jelentkezik, rendelkezik, az jelentkezhet szociális társadalmi programokról is érkezett kérdés, különös tekintettel a Mapoche, Mapuche lakosságra. Nos, a csilei szociális program, ne felejtsük el, hogy a csilei költségvetés 70%-a különböző társadalmi programokra megy el, hiszen hihetetlenül nagyok a, a társadalmi különbségek a Csillében a néhány évtizeddel ezelőtt 40% volt ez a, ez a különbség, most már ez 14%-ra csökkent. És egy olyan országban, mint Chile, ahol a egyfőre első GDP 17-18 ezer dollár, ez elfogadhatatlan. Tehát programunk alapvetően a szegény családokat célozza meg, a méltóságot próbáljuk meg helyreállítani, tehát hogy ne legyenek többé ilyen szegények ezek a családok. Nagyon fontos a felelősség kérdése is, tehát felelősséggel kell felruházni a családokat, el kell küldeni a gyerekeket az iskolába, és csupán ezért kapnak egy plusz támogatást. Aztán a különböző eredmény, az eredmény alapú programra is hangsúlyt helyezünk, Hogyha a szülők elküldik a gyerekeiket az iskolába, akkor jutnak előbb-utóbb egy munkahelyre is a gyerekek, tehát lesz munkahelyük, és hogyha ezt elérik a családok, akkor szintén kapnak támogatást. Tehát azt gondolom, hogy ezen program keretében saját erejükből is képesek a családok kilépni a, a szegénységből, aztán a mapucsék. Nem a spanyolok fedezték fel igazából Amerikát, hanem már sokkal hamarabb megtörtént ez. Ott vannak a őslakos kultúrák, mint például a mapuche lakosság. Nagyon sok hálával tartozunk az őslakos nép lakosságnak. Nos, a mapucséket, a mapuche lakosságot elismeri a csilei alkotmány is, és minden egyes kérdés, ami érinti őket, minden egyes kérdésben egyeztetni kell velük. Arukanaiban él a mapucsa lakosság legnagyobb része. Egyébként nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy egyrészt szociális segélyt is nyújtsunk nekik, más pedig a kulturális örökségüket ö, ö, mindenképpen tiszteljük. Aztán a csendes óceáni partnerség. Új-Zéland, Szingapur, Brunei és Chile volt a magja ennek az együttműködésnek, aztán Egyesült Államok, Kanada, Peru is csatlakozott, illetve Vietnám, Ausztrália, Malázia és érdeklődött, tehát egy hatalmas szabadkereskedelmi övezet alakul ki jelenleg. Ez lesz a világ legnagyobb szabadkereskedelmi övezete. Sajnos a dohai tárgyalások kudarca nem segít ebben. Nagyon fontos az alapvető reformok kérdése, de a Világbankon, az ENSZ-ben és, és a IMF-ben is meg kell ezt tenni. A ENSZ biztonsági tanács alapvetően egy múlt századi logika alapján dolgozik, ez nem felel meg a jelenlegi világ logikájának. A tisztelt bolgár képviselőnek megköszönöm kedves szavait. Miért nem beszélünk Csillében válságról? Hát minden ország maga módján éli meg a válságát. A mi válságunk nem ugyanolyan, mint az európai válság. Nem arról van szó, hogy nő a munkanélküliség Csillében, nem. Chile azt próbálja elérni, hogy az elmúlt 200 év szegénységét végre maga mögött tudja. 6%-os gazdasági növekedésünk van, hihetetlenül nagy mértékű munkahely növekedés van, az export két-háromszor olyan gyorsan növekszik, mint a termelékenység, és gyakorlatilag elértük a teljes foglalkoztatást, és nem arról van szó, hogy a különböző programjainkat be tudjuk-e fejezni, hanem hogyan lehet azt elérni, hogy fokozzuk a programokat, hogyan lehet még jobb helyzetbe hozni az EU, a csilei lakosságot. Gyorsabbak vagyunk tehát, mint a világ többi része. Hogyan ezt értük el? Hogyan értük ezt el? Nem az én kormányom eredménye hanem a sok előző kormány együttes eredménye. És ez azért jött létre, mert felelősség teljes gazdaságpolitikánk volt mindig a strukturális egyensúly elvét követtük. Ez azt jelenti, hogy amikor kedvező körülmények vannak, akkor megtakarítanunk kell, amikor pedig nehéz idők vannak, akkor kell felhasználni ezeket. Tehát a kedvező időszakokat mindig-mindig ki kell használni, ekkor kell félretenni, különben nem tudjuk a nem tudjuk az inséges időszakokat átvészelni. A 29-es világválság óta ez volt a legsúlyosabb világválság, de Csillének nem jelent ez ekkora gondot ezen felelősségteljes politikája miatt. Nagyon fontosnak tartjuk azt is, hogy nagyon fontosnak tartjuk azt is, hogy ne ö, olyan életstílusunk legyen, amely túlmutat a ö, lehetőségeinket. A világ többi részén sajnos ez a helyzet, ennek fizetik meg most a következmény. Egy Lunacek asszony egy kérdést tett fel a feldolgozóiparral és az exporttal kapcsolatban. Csillében valóban az alapanyagok kerülnek expo- alapvetően exportra, ásványi anyagok, stb. stb. De ott van például a csilei bor is, az egy, aminek, ami egyre jobb, aztán a faanyagok, vagy a, a különböző tengeri alapanyagok exportja is egyre, egyre nő. Fraunhofen és a Max Planck intézetekkel konzultálunk, és tőlük próbáljuk azt meg, megtanulni, hogy hogyan lehet elérni a feldolgozó ipar növelését, hogyan lehet azt elérni, hogy a, a hogy az alapanyagok exportját felváltsa egy olyan export, amely több bevételt hoz Csillének. Ezzel kapcsolatban egyébként lesz egy csúcs, említették, hogy a beruházások lesz a témája ennek, erre januárban kerül sor, de itt beruházások lesznek szociális, be, beszélünk majd a szociális beruházásokról, a környezetvédelmi beruházásokról, és a legfőbb téma az az, hogy hogyan lehet a fejlődés logikáját megváltoztatni, úgyhogy ez fenntarthatóbb legyen. Tehát a szociális felelősségtudatról lesz szó, a, környezetvédelmi aspektusoktól, a környezetvédelmi felelősségről, illetve az inkluzív fejlődésről, amely lehetővé teszi azt, hogy a, a latin-amerikai és az Európai Uniós lakosság is egyformán részesüljön a fejlődés gyümölcseiből. Aztán nők helyzete, nők elleni erőszak. Sajnálatos módon a családon belüli erőszak súlyos mértékben jelentkezik egész Latin Amerikában, így Csillében is. Ezzel kapcsolatban új törvények vannak Csillében. Kormányunk egyik célja volt, hogy az összes létező, még jogszabályokban létező diszkriminációt megszüntessünk a nők ellen. De hát tudjuk, hogy a kulturális kérdéseket nem lehet törvényekkel megváltoztatni, de függetlenül, ettől függetlenül el kell azt érnünk, hogy a mostani kormányzati ciklus végéig megszűnjen az összes olyan jogszabály, ami diszkriminatív lehet a nők számára. Aztán lesznek új jogszabályok például a gyermekek ellátásával kapcsolatban, gondozásával kapcsolatban, bölcsödékkel kapcsolatban. Aztán a nők elleni erőszak büntetését szigorítottuk. Fontos, hogy példaértékű büntetést kapjon az, aki, aki, a nők, aki nők ellen erőszakot követel. Reméljük, hogy ezek, az ebbéli statisztikák csökkennek majd. Aztán a Clarin újság kérdése. A katonai diktatúra idejében a Clarin újságot államosították, kaptak utána egy kárpótlást a tulajdonosok, nemzetközi bíróságra is került a sor, és Chile mindenképpen tiszteletben tartja a nemzetközi jogot és a nemzetközi bíróságot, és hogyha a későbbiekben a nemzetközi bíróság úgy döntött, hogy Chilenek kötelezettségei vannak, akkor Chile eleget tesz ezeknek a kötelezettségeknek, és ugyanez a helyzet azzal az alapítványal is, amire utalt Garcés úr. Tehát mindenképpen az, a jogállamiság szabályait tiszteletben tartja Chile. Oktatás egészségügyi reforma következő téma. Nagyon-nagyon mély reformot szeretnék végrehajtani, végrehajtó reformot. A költségvetést, oktatási költségvetést megnöveltük, 9 milliárdról évi 12 milliárd, ez egy nagyon nagy növekedést. Tudjuk, hogy nem csak az, nem csak az oktatás minőségét kell növelni, hanem lehetővé kell tenni azt, hogy a lakosság minden rétege eljuthasson az iskolába. Nagyon komoly reform az is, hogy az óvoda, illetve a bölcsőde ingyenes lett teljes ország, történ, teljes ország területén. elértük azt is, hogy a különböző ösztöndíjak sokkal elterjedtebb, illetve vannak diákhitelek is. A, országban élő diákok 70%-a jogosult ösztöndíjra, a többiek pedig diákhitelt kapnak, E, nagyon előnyös feltételekkel, 15 évig lehet ezt visszafizetni nagyon alacsony kamatlábban. Nos, elég nagy a véleménykülönbség azzal kapcsolatban, hogy mit gondolnak a diákok, illetve mit gondol az abszolút többséggel megválasztott demokratikus kormány. Vannak olyan csilleiek, akik azt gondolják, hogy az alkotásnak 100%-ig államinak kell lennie, mi úgy gondoljuk, hogy egy magán és egy állami szektornakból kell állni az oktatásnak, amelyek természetesen együtt tudnak működni. És úgy véljük, hogy a szülők döntik el, hogy milyen intézménybe küldik el a gyermekeiket, és aztán a fiatalok döntik el, hogy milyen felsőoktatási intézménybe szeretnének eljutni. Mások úgy gondolják, hogy a felsőoktatás legyen sokan úgy gondolják, hogy a felsőoktatásnak teljes ingyenesnek kell lenni, nem? Mi nem így gondoljuk. Mi a, hat, a 60% legrászorulóbb rétegnek biztosítjuk az ingyenes oktatást, de azt nem akarjuk, hogy bárki is kívül rekedjen a felsőoktatáson, de nem lehet mindenki számára ingyenes az oktatás, mert így regresszív módon használnánk fel az ország vagyonát, ami nem lenne okos egy olyan országban, hogy ilyen ö, elterjedt a szegénység. Aztán az emberi jogok sérelme. Természetesen ezt elidéljük. Semmilyen körülmények között, semmilyen oknál fogva nem lehet elfogadni azt, hogy az emberi jogok sérüljenek. azon időszakban, amikor felfüggesztették a demokráciát országunkban, természetesen sárba tiporták az emberi jogokat, de a csilei igazságszolgáltatás foglalkozik ezzel. Egyébként szerintem példaértékű ítéletek születtek ezen a téren és egyértelmű, hogy mindent megteszünk azért, hogy az igazságra fény derüljön, és igazságszolgáltatást kapjanak azok, akik megszenvedték ezt az időszakot, és természetesen az római szerződésnek is eleget teszünk, hiszen ezt aláírtuk. Irland asszony kérdése, valóban van szársadalmi kirekesztés Csillében. Nagyon komoly a diszkrimináció problémája, és a kormányunk elfogadott egy antidiszkriminációs törvényt. Először fordul az elő Csillében, amely arra, arra kényszeríti az államot, hogy vegye fel a harcot a diszkrimináció ellen, és eszközöket adunk a polgárok kezébe, hogy védeni tudják magunkat. A mapuche lakosságot valóban diszkriminálják, hiszen például alacsonyabb az átlag jövedelmük, mint az ország többi lakosának. Emberjogi kérdésben pedig egyértelmű azt hiszem a álláspontunk kategórikus, nem fogadjuk el azt, hogy az emberi jogok bármilyen módon sérüljenek, ezt elítéljük, bármilyen körülményekről is van szó. Halászati jogszabályok, ez egy nagyon szakmai jellegű kérdés. Azt próbáljuk elérni a halászati politikával, hogy fenntarthatók legyenek a e, tenger kincsei. Jelenleg gondot jelent az, hogy elég sok halfaj kihalóban van, a leg, ennek a jogszabálynak az lenne a lényege, hogy garantáljuk azt, hogy ne forduljon több ilyen elő, hogy a halászok hogy a halászok képesek legyenek megélni, de felelősség teljesen halászanak. A mm, kisipari halászoknak biztosítjuk azt, hogy megkapják az első tengeri mérföld jogát, és ezáltal megérhetésük biztosítva legyen. Azt gondolom, hogy az, az országnak az a feladata, hogy a közjót védje, elég komplikált ez a jogszabály. A képviselőház már elfogadta ezt a törvényt, és valószínűleg a következő napokban a szenátus is elfogadja ezt a csilei parlament véleménye, többségének véleménye egyébként a, a csilei lakosság véleménye, nem szabad azokra hallgatni, akik más máshogy gondolkodnak ezen. Aztán véleményszabadság vagy szólásszabadság kérdése. Van egy olyan jogszabályunk, amely a különböző a, a, a, a különböző megnyilvánulási formákat szabályozza. Nos, szerintem ez a jogszabály nagyon is védi a véleményszabadságot, a szólásszabadságot, lehetőséget ad a polgároknak, hogy hogy éljenek ezzel a jogukkal, tehát arra is nagyon fontos, hogy amikor az emberek élnek ezzel a jogokkal, akkor másokat védjünk, de ugyanez igaz az életvédelmével, vagy a tulajdonjog védelmével. Tehát mindenképpen egyensúlyt kell létrehozni a vélemény szabadság, a szólás szabadság és mások jogai között. Például ott vannak a diáktüntetések. Soha nem tiltottunk be diáktüntetést, de figyeljünk oda mások jogaira is. Mugyisz asszony a középosztály felemelkedésével kapcsolatban tett fel egy kérdést. A szegénység aránya 40%-ot 14%-ra csökkent, ez nagyon sok kormány eredménye és miután visszatért a demokrácia, az következő négy kormány rendkívül sokat tett ezért. Én ugyan nem tartozom ahhoz a politikai kultúrához vagy osztályhoz, de úgy gondolom, hogy nagyon jó eredményeik voltak, hogy 14%-ra csökkent le a szegények aránya, ez azt jelenti, hogy megnőtt a középosztály aránya. Ezt a folyamatot kell megerősíteni a jövőben fontosnak tartom azt, hogy a külföldi élő csillőjék is szavazhassanak. Egy, a kongresszus elé került egy jogszabálytervezet ezzel kapcsolatban. Vannak olyan csilejek, akik külföldön élnek ugyan, de szoros a kapcsolatuk az anyaországgal, számukra kell biztosítani a szavazati lehetőséget. Egy új intézmény született, amely déli térséggel foglalkozik, a demokrácia védelmével kapcsolatban lép fel, a bolíviai, a paraguai és az ekvadori kérdéssel kapcsolatban lépett fel, a szúrnak hívják egyébként ezt az új intézményt, nagyon eredményes. Tehát igenis sikerei vannak. Garces úr két kérdést tett fel, az egyik Bolíviára vonatkozott. Bolívia szomszédunk, van egy gazdasági együttműködési törvény a két ország között, de máshogy értelmezzük a dolgokat azzal kapcsolatban, hogy még egy ország jogai. Csillének és Bolíviának van egy szerződése, 1904-ből származik ez. Ezt elismerte mind a két ország, ratifikáltuk, és ez az alapja a két ország közötti párbeszédnek, megpróbáljuk ezt tisztelettel végrehajtani. Ez hasonló, abban az időben hasonló volt, mint az európai országok közötti szerződései. És nézzük a, ki, a katonai irányítást, való, valójában miről van szó. A demokráciát felfüggesztették, vajon volt-e katonai kormány? Igen. Sértették az emberi jogokat? Igen. De de hát ez már több mint 40 évvel ezelőtt volt. Csillében nem a múlton kívánunk keseregni, nem azt kívánjuk elérni, hogy továbbra is megosztottak legyünk ezzel kapcsolatban, hanem előre nézzük, és a jövő eredményeit próbáljuk meg közösen elérni. Köszönöm szépen! Muchas gracias, señor presidente. Köszönöm, elnök úr! az AFET szakbizottság ülése folytatódik. Elnök úr, szeretnék valamit mondani önnek, amit mindenképpen fontosnak tartok, a demokratikus záradék, amely szerepel az Európai Unió harmadik országokkal aláírt szerződéseiben, és amely, amelyet ratifikáltunk, ezt 1990-ben írtuk alá. Elnök úr, azt hiszem, hogy megértettük azt, hogy Európának és Csillének is érdeke az, hogy a társulási egyezményből a lehető legtöbb hasznot húzzuk. Korea de Campos úr elnökségével a közös grémium mindent megtesz azért, hogy előnyt kovácsoljon ebből a szerződésből. Elnök úr, a Maginó vonalra, Európának komoly, Európában nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy ne megosztottak legyünk, hanem a falakat döntsük le. És itt a képviselők azt gondolják, hogy Latin Amerika egyáltalán nem marginális, hanem központi földrész, és ezt említette ön is, hogy a világban változóban vannak az erők, viszonyok az Atlanti óceán rolling már a csendes óceánra tervődik át a ö, nehézségi központ. Említette a januári csúcsot is, remélem találkozunk akkor. Megköszönöm még egyszer, hogy eljött ide, megköszönöm, hogy ilyen őszinte és kimerítő párbeszédre került sor. Minden jót kívánunk Csillének, illetve minden jót kívánunk az elkövetkezendő EU-Latin-amerikai csúcsra. Köszönöm. Good morning, ladies and gentlemen. Jó reggelt kívánok! Csíréből most Albániába hajózunk a négyes napi rendi pont kapcsán. A 2012-es előrehaladási jelentés a témánk. Másodszor foglalkozunk ezzel a témával. Volt már egy állásfoglási indítvány a bővítésre jelölt országok kapcsán. Emlékeztetem a kollégákat, hogy a 2012-es jelentésben a bizottság elismerte azt az előrelépést, amelyet Albánia megtett, és a tagjelölt státuszra tett javaslatot azzal a feltétellel, hogy Albánia teljesíti a neki támasztott feltételeket. 141 módosítót nyújtottak be a kollégák, és Huntis úr, az előadó kompromisszumokat alkotott ezekből. Megadom most Huntis úrnak a szót, hogy vázolja számunkra a módosítók lényegét. Parancsoljon! Köszönöm szépen, elnök úr! És köszönöm a titkárságnak is, hogy segítettek a koordinációban, és ennek a mai eszmecserének a megszervezésében is. Nagyon sok segítséget kaptam tőlük. Nos, magáról az jelentés tervezetről szólva, illetve az Albániáról szóló éves jelentésről. Nyilvánvaló, hogy jelenleg eljutottunk oda, hogy van megegyezés néhány témában. Nagyon sok múlik azon, hogy a parlament támogatja ezt a bizottsági javaslatot, vagy sem. Megkaphatja Albánia a tagjelölt státuszt. De ahogy ön is elmondta, elnök úr, vannak olyan területek, amelyek nagyon vitatottak. A 141 módosító is ezt mutatja. Köszönöm a kollégáknak ezt a sok módosítót mert sokat segítettek velük nekem a jelentés megírásában. Nem akarok most hosszan beszélni, azt azért elmondanám, hogy az árnyék előadók ülésén kísérletet tettünk a megegyezésre, ugyanakkor objektív nehézségek miatt nem minden témában tudtuk megkötni a kompromisszumot. Nem hozta azt az eredményt az árnyék előadók ülésre, amit vártunk tőle. tehát maradt jócskán kompromisszumon kívüli módosító is. A kompromisszumos módosítókat kiasztattam, a kollégák bizonyára megkapták ezeket. Ezek mondom kompromisszumos módosítók. Pákasszonytól sok javaslatot kaptam a néppárt részéről, köszönöm neki ezeket az impulzusokat A párbeszéd, amelyet Pakaszonya folytattam, nagyon sok kompromisszumot szült. Nyilván, mondom, vannak olyan módosítók is, amelyeket nem sikerült lefedni. Most mielőtt a lényegre térnék, el szeretném mondani, hogy ma este 6 óráig lehet még benyújtani módosítókat. Tehát jövő héten Strasbourgban már végleges szövegről fogunk vitatkozni, és áttér az eljárás a bizottsági szintről a plenáris szintre. Nos, a kompromisszumokról, magukról. Az egyessel kapcsolatban nem akarok semmit sem mondani. Talán csak annyit, hogy ezek egy irányba mutató módosít, ez egy irányba mutató módosítókat fog össze, és ha ö, nem találja meg mindenki minden szavát benne, ennek csak az az oka, hogy, hogy próbáltam közös nevezőt találni. Ez szerintem nem okoz különösebb gondot. Tovább léphetünk. A kettes kompromisszumra is végül is ez jellemző. A kettes kompromisszum azon módosítókat fedi le, amelyek ott vannak a zárójelek között, A kettes kompromisszumnak talán az utolsó mondata legérdekesebb a 2A mondat részen belül, hogy az Ebesz és Odihr megfogalmazódik a szövegben. Ez egy tartalmi érdemi változás a bizottsági javaslathoz képest, mert a bizottsági javaslat csak általános elveket fogalmazott meg, mi pedig úgy gondoljuk, hogy ezt ehhez a szervezethez, ezekhez a szervezetekhez kell kötni. Lapozunk. Hármas kompromisszum. Csak egy szót szólnék, elnök úr, arról, hogy beszúrtuk a limited, a korlátozott jelzőt. Erről lehet vitatkozni, hogy ezt beírjuk-e, vagy kivegyük. Mi úgy gondoljuk, hogy az előrelhadás az igazságügyi reform területén csak korlátozott volt, de van, aki azt mondja, hogy ezt ki kéne hagyni. A kompromisszum azonban inkább abban az irányban mutat, hogy benne legyen a limited szó. A 7A-ban Kanel Nielsen asszony módosítójának szavait vettük itt át. Ez csak pontosítja a bizottsági megfogalmazást, hogy a korrupció ellenes és sempészet ellenes törvényeket kéne szorosabbra fogalmazni. Lényegében a bizottság is ezt szorgalmazza, csak a 7A második fele egy kicsit pontosabban fogalmazza meg. A négyes kompromisszumról nem is szólnék, a harmadik oldalon van az ötös kompromisszum, Miután elolvastam Pákasszony javaslatait, itt maradtak olyan dolgok, amelyben, amelyekben nem tudtunk megegyezni. Mindketten fontosnak találtuk azonban a téma fontosságát, az, hogy bele kell, hogy kerüljön a jelentésbe, tehát a kompromisszumban ez a rész benne van. A néppárti módosítók a jogokról szólnak elsősorban, és ezeket mi is fontosnak tartjuk. Ugyanakkor nem tartom jónak a pakasszony által javasolt törlési módosítókat. Még mindig az ötösről szólvám, a nemzeti kisebbségek ügyében. Az én javaslatom az, hogy ne soroljuk föl a románokat, a romákat, hanem maradjunk általános megfogalmazásnál minden kisebbségnél. Tehát a, romákra való hivatkozást én kivenném. A 14a ezt úgy fogalmazza meg, hogy ezzel mindenki egyetérthet. A hatos kompromisszum ugye önök is olvashatják ezt, kövessék velem. Én az LGBT ö, jogok kapcsán kiemelném, hogy minden típusú szexuális diszkriminációt ö, ö, tiltani kellene, tehát a, a person, a, a személy szót itt kiemelném. Az oktatás szó törlésére irányult egy módosító, illetve a lányok és fiúk oktatása megfogalmazás volt vitás. Szerintem ezt megint csak lehet általánosabban megfogalmazni, nem kell részletekbe menni. Nem akarnék belemenni ebbe a csapdába. Tehát nem támogatom a módosítókat. A 15 ilyen irányú módosítókat. A 15B az ingyenes helpline-ról szól, a prostitúcióra kényszerített fiatalok segélyvonalára. Szeretnénk az ő helyzetüket külön hangsúlyosan javítani. Ezt e, célozza ez a szöveg. Mivel nem akarok túl hosszan beszélni, áttérek a hetes kompromisszumra. Pakasszony és a néppárt nyújtott be itt módosított megjegyzést, amely alapján az eredeti módosítóhoz való visszatérést szorgalmazzák. Szerintem azonban ez a szöveg nagyon fontos gondolatokat tartalmaz, és az UNICEF-fel tört, történt egyeztetés után is nem szívesen törölném őket. A nyolcadik kompromisszumhoz nincs megjegyzésem, a kilences kompromisszum van az utolsó mondat lényeges, hogy megegyeztünk abban, hogy nemzeti hulladékkezelési terv szülessen. Szerintem ben kell hagyni ezt a mondatot a szövegben. Végül pedig a tízes utolsó kompromisszumról szólván elnök úr, itt is egy néppárti, illetve itt egy munkanélküliségre vonatkozó javaslatot próbáltam, illetve több javaslatot egybefogni, amely több ágazatra kiterjedő, illetve több lakossági csoportra kiterjedően fogalmazódik meg, a hátrányos helyzetű lakossági csoportokra. Szerintem, ha ezt itt beleírjuk, akkor valamennyi módosító javaslatnak helyet adtunk, helyet adtunk. Ezek tehát a kompromisszumok. Az árnyék előadók remélem elégedettek, de most várom azért a megjegyzéseiket, és alaposan megfontolom majd ezeket is. Köszönjük szépen, Hontis úr. Most pedig megadom az árnyék jelentéstevőknek a szót a különböző frakciók részéről. A néppárti árnyék jelentéstevő Pakkasszony arra kért meg engem, hogy mutassam be az ő módosítóit, és mondjam el gondolatait. Kollégák, biztosan önök mindannyian tudják, milyen nehéz helyettesíteni Doris Packot, ezért egyszerűen csak felolvasom az ő feljegyzéseit. Noha a jelentéstevő néhány dolgot már említett, mégis felolvasom azt, amit Doris Pack leírt, és írásban ideadott nekem. Az 1, 2, 3, 4 és 8-as módosítót támogatjuk, az 5-ös módosítót ellenezzük, az első bekezdését ennek ellenezzük, ugyanis a kisebbségi nyelvek használata Albániában már le van fektetve az alkotmányban és különböző jogszabályokban is. Támogatjuk azonban a második bekezdését a 14A módosítónak a kisebbségi csoportokról. A hatos kompromisszum esetében az eredeti bekezdést részesítjük előnyben. Pakkasszony támo- ezért csak a 15-ös bekezdés első részét támogatja, mi szerint előrelépésre van szükség az alapvető egyenlőség a gyermekek jogainak, a, az LGBT jogok, valamint a fogyatékkal élő emberek jogai tekintetében a 15-ös bekezdés többi részét ellenezzük. Emellett az education szó nélkül részesítenénk előnyben a 15-ös bekezdést, ugyanis több nő dolgozik az iskolákban Albániában, mint férfi, és több lánygyermeket is iskoláznak, mint fiúgyermeket. Ami a hetes kompromisszumot illeti, ellenezzük azt teljes egészében, mert úgy gondoljuk, hogy az eredeti 18-as bekezdés az állásfoglalásban jobb volna. Ami a 9-es kompromisszumot illeti, el tudjuk azt fogadni, de ellenezzük az utolsó mondat, miszerint a hatóságokat felszólítjuk arra, hogy teljes mértékben átültessék a hulladékkezelési nemzeti tervet, és átlátható, jól működő hulladékmonitorozási infrastruktúrát hozzanak létre. És ami a tízes kompromisszumot illeti, támogatjuk a kompromisszumot annak kezdetétől egészen addig a részig, hogy financially weaker citizens, tehát eddig a részig. Az ezt követő részt azonban ellenezzük. Ez odáig tart, hogy including vulnerable people, egészen a public services kifejezésig. Úgy gondoljuk, ezt a szövegrészt ki kellene venni a kompromisszumból, hiszen ez a bekezdés a magas munkanélküliségi arányjal foglalkozik. Természetesen mindezen módosítások eszmecsere tárgyát képezik, és mivel figyelmesen meghallgattam a jelentéstevőt, megállapíthatom, hogy gyakorlatilag Pakkasszony módosításai és a jelentéstevő megjegyzései között igen nagy a diszkrepancia, így tehát további vitákra, eszmecserékre lesz szükség a kompromisszumok kapcsán. Ami a szocialisták frakciót illeti, Zala kollégának adom meg a szót. Köszönöm szépen. A szocialista frakció részéről gratulálni szeretnék a jelentéstevőnek. Kiváló munkát végzett a jelentés tervezett és a kompromisszumos javaslatok kapcsán. A mi frakciónk támogatja a jelentéstevő összes kompromisszumos javaslatát. Úgy gondoljuk a jelentést hez kapcsolódó kompromisszumok, főként az 1, 2 és 3-as kompromisszum megfelelő politikai egyensúlyt teremt, emellett ez jól tükrözi, hogy a parlament erősen támogatja Albánia jelöltségi státuszát, akkor természetesen, hogyha a feltételeknek megfelel Albánia. Másodszorban a jelentés világossá teszi, hogy a soron következő parlamenti választások kulcsfontosságúak lesznek az integrációs folyamat szempontjából, és természetesen fontos mércéjét képezik majd Albánia demokratikus érettségének. Tudjuk, hogy Albánia hatalmas kihívásokkal szembesül az eu normák átvétele terén, főként ami a jogállamiságot illeti, az igazságszolgáltatás integritását, a korrupció elleni harcot, a közigazgatás minőségét, az emberi és szociális jogok biztosítását és a környezetvédelmet illeti. Általában véve azonban azt láthatjuk, hogy egy politikai lehetőség bontakozik ki Albánia számára a tekintetben, hogy hatalmas előrelépést tegyen az EU-s integráció terén az elkövetkezendő hónapokban. A kompromisszumos módosítók megerősítik ezt a lehetőséget, ugyanakkor azonban fejvják a figyelmet azokra a feltételekre, amelyeket teljesíteni kell erős és átfogó jelentés született, és a mi frakciónk támogatni fogja szavazatával az AFET szavazáson a jövő héten a jelentést. Köszönjük szépen Zala úrnak, most pedig a zöldek részéről megadom a szót Cornelissen asszonynak. Um... Köszönöm, elnök úr! És köszönöm Huntis úrnak is a, az átfogó munkát és a kompromisszumokat a frakciók többsége szerintem támogatni fogja ezeket, mert elégedettek vagyunk velük. Mi legalábbis mindenképpen. A kettes kompromisszum nagyon fontos, hogy a, a pártok közötti együttműködés megmaradjon, ez ennek a teljes megszűnése fenyegetett. Az egyes kompromisszum is világos, amelyben támogatjuk tehát azt, hogy Albánia megkapja a tagjelölt státuszt, de mi is egyetértünk azzal, hogy bizonyos feltételek mellett, és itt nem engedünk. A hatos kompromisszum is jóra sikerült. Az emberi jogi kérdések felsorolása. Lenne egy kérdésem azonban. Pakasszony képviselve Kukán úr azt mondta, hogy nem akarják támogatni a nemzeti hulladékkezelési tervek belefogalmazását a szövegbe. Én nem értem, hogy miért. Ez óriási gond Albániában a hulladékkezelés hiánya. Nagyon sok mérgező hulladék is csak úgy kikerül a természetbe, illetve importálják gyakorlatilag a hulladékot külföldről. Tehát nem értem, hogy a néppárt miért nem támogatja ennek a követelését. Nem látok más jelentkezőt legalábbis az ALDE frakcióból, vagy az ECR frakcióból nem. Úgyhogy akkor visszaadom a szót azoknak a kollégáknak, akik eh, még jelentkeztek, és ha megengedik majd magamnak is. Szerintem a vita, múltkori vita nagyon jó volt Albániáról, és remélem, hogy ez a légkör és a frakciók közötti együttműködés a mi körünkben tovább tart majd, és hamarosan végső formát ölthet majd ez a jelentés. Megmarad ez a konstruktív légkör. Egyes kompromisszumok kapcsán én is egyetértek az 1, 2, 3, 4-es kompromisszumokkal. A 3-as kompromisszum kapcsán az előadó elmondta, hogy mi ennek a motivációja, de szerintem még itt érdemes lenne erről egy kicsit vitatkozni, hogy milyen milyen előrehaladást ért el valójában Albánia objektív kritériumok alapján? Nem tudom, hogy a limited progress kifejezés, vagy a progress lenne a helytállóbb, de ez még vitát igényel szerintem. Az egyes kompromisszummal, ahogy mondom, egyetértek, de a completion, a befejezés szót mindenképpen szerepeltetni kell a szövegben, és az adoption és implementation szavakat is Szerintem ezeket a szavakat minden fejezetben újra meg kell fogalmazni. A kettes kompromisszummal is egyetértek, kivéve azt a részt, hogy a kormányzó többség és ellenzék közötti együttműködés kifejezést fölösleges egy bekezdésen belül kétszer szerepeltetni, ez ismétlés. Egyetértek a koncepcióval, de szerintem itt is megfogható bizonyítékokra lenne szükség a arra a tekintetben, hogy, hogy van ilyen. Szerintem ilyet nem tudott még produkálni az Albán fél. A kompromisszum második része az elfogadható. Albánia számára nagyon nem mindegy, hogy a következő jövő évi választásokat hogyan sikerül majd lebonyolítania, mennyire lesznek megbízhatóak az eredmények, és utána is majd mi következik. Of my own, which I would like... És a szóbeli módosítókkal kapcsolatban a 74-es a január 23-ai eseményekkel foglalkozik szerintem nagyon fontos Albánia polgárai szempontjából, hogy ezeket az eseményeket megfelelő módon független ö, hatóságok kivizsgálják, és hiteles bírósági eljárás induljon. Ha ez nem történik meg, akkor ez az egész társadalom helyzetét megmérgezi. a korábbi politikai foglyok ügyében és azon két fogó ügyében, akik felgyújtották magukat, szerintem szükséges ezt a szóbeli módosítót megfogalmazni a plenárison is, hogy plastikusabb legyen a kép. Ezek voltak a saját megjegyzéseim. Most Vigenyin úrnak adok szót. Köszönöm, elnök úr. Gratulálok az előadónak a szöveghez, a kompromisszumokhoz. Szerintünk is tisztázást igényel még néhány pont. A szocialisták árnyék előadójával közösen azt szeretném mondani, hogy az én módosítóim, amelyek az országon belüli politikai klímára vonatkoznak, alapvetően benne vannak a kompromisszumokban, de el kell, hogy mondjam, itt az esély, az alkalom erre, hogy a politika klíma tekintetében bőven van még tennivaló. És az egyik legnagyobb feladat, ami minket is foglalkoztat, az, hogy három jogalkotás kell elfogadni még ahhoz Albániában, hogy egyáltalán esélye legyen a tagjelölt státuszra. De úgy tűnik, hogy ez a követelésünk úgy nem kapja meg a kellő támogatást az itteni frakciók körében, és a kormányzópárt és a kisebbségekre vonatkozó sem. Ezért szeretném elmondani, vagy inkább felszólítani az albán kormányt és az ellenzékét is arra, hogy kompromisszumot kössenek. Nem megoldhatatlanok ezek a problémák. Itt nem lenne igazságos csak az ellenzéket kárhoztatni azért, hogy ez a három törvény nem ment át. Mindkét félnek lépnie kellene, és erre próbálom őket felszólítani ebben a módosítóban. Ha ezeket a törvényeket nem fogadják el, akkor az országnak nincs esélye a tagjelölt státuszra, sem most, sem később. Vannak országok, amelyek már hajlandók lennének a jövő évi választásokra való tekintettel most megadni ezt a státuszt, de a parlament szeretné előbb ezeket a vívmányokat látni, mert ha már megkapja az ország a tagjelölt státuszt, akkor utána már nehezebb lesz rá hatni, nehezebb lesz a választások felbonyolítására is hatni, ezért most kellene a kormánynak és az ellenzéknek megkötni a megfelelő kompromisszumokat. Én úgy látom, hogy ha ezt ők nem kötik meg, akkor nem hiteles sek az erőfeszítései az országnak a tovább lépésre. Nagyon szépen köszönjük Vigenin úrnak, amiért ilyen tömör és rövid volt. Úgy látom, senki más nem szeretne felszólalni, de mielőtt visszaadnám a szót a jelentéstevőnek, megadnám újra a szót Maragos úrnak, az a bővítési főigazgatóságtól, azaz DG-től. Köszönöm szépen, elnök úr! Jó napot kívánok mindenkinek! Köszönöm mindenkinek, aki hozzájárult az állásfoglalás megfogalmazásához, és köszönjük a támogatást a bizottsági elemzéshez és javaslathoz. Úgy gondoljuk, Albánia valóban nagy előrelépést tett az idei év során. Különös tekintettel a múlt novemberi politikai megállapodásra, amelynek a végrehajtására sor került az év során, és a sok egyéb területen is haladás történt, ahol reformra volt szükség a stratégiáról szóló dokumentum alapján. Úgy gondolom, ennek szellemében fontos, hogy támogatásunkról biztosítsuk Albán barátainkat, de ösztönözzük is őket arra, hogy további haladás történjen ahogyan többen is elmondták ugyanis, rendkívül fontos Albánia számára a reformok gyakorlatba való átültetése, hogy egy újabb szakaszba léphessen Albánia európai integrációja. Ezért tartom nagyon fontosnak többek között, hogy közös hangon szóljunk ebben az ügyben, és hogy tovább folytatódjanak a reformok Albániában. Ahogy azonban Vigenin úr is említette, rendkívül fontos, hogy a politikai folyamat Albániában ugyanilyen sebességgel haladjon, illetve párhuzamosan haladjon a mi erőfeszítéseinkkel is, hogy a következő szakaszba léphessünk. Ha megengedi elnök úr, röviden szólnék egy-két ügyről, amelyet többen is említettek. Szeretném hangsúlyozni, hogy számunkra a hulladékkezelés, ahogyan Cornelissen asszony is említette, kulcsfontosságú ügy, úgy gondolom, mindenképpen ki kell domborítanunk, hogy foglalkozni kell a hulladékkezeléssel nem csak az importok kapcsán, ami természetesen a probléma részét képezi, hanem a tekintetben is, hogy megfelelően valósuljon meg a hulladékkezelés. A kétoldalú támogatási programban ez nem szerepel, úgy gondoljuk az IPA program következő szakaszában azonban szerepelni fog a hulladékkezelés is. A második dolog az igazságügy kérdése. Ez egy olyan terület, ahol még haladásra van szükség, úgy gondoljuk azonban mindenképpen, hogy az idén már fontos lépések történtek a megfelelő irányba. Az egyik ilyen lépés az volt, hogy megreformálták A mentelmi jogot megreformálták, ez rendkívül fontos a korrupció kezelése szempontjából az igazságszolgáltatáson belül. Különböző fontos jogszabályokat elfogadtak még ezen kívül, ezt is említettük a jelentésünkben, ilyen például az ügyvédekre vonatkozó jogszabályok, továbbá olyan jogszabályok, amelyek meghatározzák, hogy hogyan szavaznak a magas igazságszolgáltatási grémiumokban. Emellett fontos a disziplináris fegyelmi eljárások kérdése is, Természetesen vannak további lépések, amelyek elengedhetetlenek, ilyenek a legfelsőbb bíróságra vonatkozó törvény elfogadása, de mindenképpen el kell ismernünk azt, hogy Albániában az igazságügy terén előrelépés történt, mérsékelt előrelépés, nem korlátozott e- előrelépés, de hát ez a mi értékelésünk, és önök természetesen a maguk módján értékelik majd nyilvánvalóan az eddig tett előrelépéseket. Köszönöm. Köszönjük szépen, most pedig megadom Huntis úrnak, jelentéstevőnknek a szót, hogy lezárja az eszmecserét. Nagyon szépen köszönöm, elnök úr. Szeretném megköszönni mindenki hozzájárulását a mai vitához. És köszönöm az egyes módosításokhoz fűződő felszólalásokat is. Mielőtt ezen meglátások kapcsán felszólalnék, egy általános megjegyzést tennék. Úgy gondolom a jelentésünknek, eh, ha úgy tetszik, pedagógiai vezérfonal mentén kell haladnia, és két oldalú dologról van szó, ugye párbeszédről, erről sem szabad megfeledkeznünk. Az albán helyzet eh, teljes mértékben stabilizálódott, és fontos, hogy fenntartsuk az eddigi erőfeszítéseinket, az eddigi nyomást, ugyanis vannak még reformok, amelyeket még végre kell hajtani, nem felel meg egyelőre még Albánia minden feltételnek, és a különböző politikai pártoknak Albániában ebbe az irányba kell munkálkodniuk. Most pedig rátérnék az egyes módosítókra és kompromisszumokra. Az ülés végén az tevőknek egyébként el fogom küldeni a kisebb módosításokat és a nyelvi változtatásokat, amelyeket az eszmecsere folyamán javasoltak a kollégák, annak érdekében, hogy az árnyék jelentéstevők tisztában legyenek a kollégák kéréseivel. A határidő egyébként a, ma 6 óra, és így majd talán véglegesíteni tudjuk a szavazási listát is. Több módosító is van, amelyet például Kukánó említett, amelyek nem, amelyeket nem fednek le ez ideig a kompromisszumos módosítók amelyeket azonban támogatni tudok. Kettőt említenék, amelyet Kukán úr felsorolt. A 74-eset támogatni tudom, úgy gondolom, mindenképpen ki kell vizsgálni az említett ügyet, és egy másik módosítás, amelyet javasolt, ez az 1-3-3-as, amely a korábbi politikai fogvatartottak helyzetéről szól, Egyetértek vele, ezt is szavazásra kell bocsátani, és ahogyan mondtam, a kompromisszumos módosítók eddig nem fedik ezt sem le. Ami az egyes kompromisszumot illeti, hogyha lenne szíves is elküldeni a megfogalmazást, akkor annak nagyon örülnék. Egyetértek alapjában véve azzal, amit mondott, de jó lenne, hogy el tudná nekem küldeni a, azt, hogy ön hogyan fogalmazná meg az egyes kompromisszumban ezt a részt. Úgy gondolom, egy átfogó támogatásra számíthatunk, és az education szóhoz nem ragaszkodom. A hatos kompromisszumban a, a kollégák azt kérték, ezt vegyük ki, én nem fogok ebből problémát csinálni. Ami pedig a hármas módosított életi felmerült az eddigi előrelépés jellemzésének kérdése, hogy milyen jelzővel lássuk ezt el, felmerült a limited megfogalmazás, tehát korlátozott előrelépés megfogalmazás. Lehet, hogy többen úgy érzik, hogy a limited szó itt szükséges, tehát a korlátozott szó szükséges, de ebből sem fogok gondot csinálni. Továbbá nem voltam teljesen biztos a kettes kompromisszumra vonatkozó javaslat kapcsán, mire is gondolt a kolléga, talán elküldhetné a javaslatát ennek kapcsán írásban. Köszönöm az összes árnyék jelentéstevő megjegyzését, hozzájárulását a vitához. Tehát lényegében ennyit szerettem volna mondani a mai eszmecsere kapcsán. Ami a kilences kompromisszumot illeti és a nemzeti hulladékkezelési tervet, tudomásul vettem, hogy a néppárt és pakkaszony részéről fenntartások, aggályok vannak ennek kapcsán. Összességében tehát annyit mondhatok, hogy ma hat óráig várom még a különböző javaslatokat is, megfogalmazásokat. Azt hiszem, hogy a legtöbb kompromisszum kapcsán széles támogatásra számíthatunk. Köszönöm szépen! Mi is köszönjük. Ezzel ezt a napirendi pontot lezárjuk. Mielőtt azonban a következőre rátérünk, beszeretném jelenteni, hogy erről az állásfoglalás indítványról a szavazás november 22-én lesz Strasbourgban. Köszönöm. Most Aráv urat kérem, hogy jöjjön föl ide az emelvényre, hogy el tudjuk kezdeni a Macedóniáról szóló napirendi pontunk tárgyalását. Uh, dear colleagues, Kedves kollégák! Warmly welcome on behalf of the... Üdvözlöm Elmar Brok urat. Itt pontosabban uh, üdvözlöm őt távolról, mert nem tud körünkben lenni. Orav úr azonban itt van, aki az uniós küldöttség vezetője volt Macedónia volt Jugoszláv köztársaságban, és a csatlakozási előkészületekről fog nekünk beszámolni. Idén márciusban nevezték ki erre a posztra, korábban észt, az észt külügyminisztériumban dolgozott, volt már törökországi nagykövet, és a kül- külügyminisztérium politikai igazgatója posztját is betöltötte. Amint ön is tudja, Macedónia volt Jugoszláv köztársaság is a csatlakozás útjára lépett, de mindkét fél számára elfogadható elnevezési kérdés is még mindig lebeg. Szeretnénk tudni az önvéleményét arról, hogy meg tudnak-e majd egyezni Görögországgal. Szeretnénk azt is hallani öntől, hogy hol tart az igazságügy reformja, a korrupció elleni küzdelem, a média szabadságának témája, a magas szintű csatlakozásról szóló párbeszéd, és milyen eszközök, eljárások működnek, nem működnek ebben a kontextusban. Mielőtt azonban önnek megadnám a szót, Hacimakakis úr ö, kért szót, aki a firom felelőse nálunk. Ö, sok tisztelettel köszöntöm ö, én is meghívott előadónkat. Nagyon fontos szerepet játszik és fog majd játszani a következő évek során. Ő jó, hogy most van egy állandó EU nagykövetünk, küldöttségvezetőnk a térségben. Amikor Szobranya és az Európai Parlament utoljára együtt leült, a társelnökünk betegsége miatt el kellett halasztani az ülést február közepére, akkor az volt az érzésünk, hogy egy éven belül a parlament hozzájárul majd, hozzájárulhat majd ahhoz, amit javasolnak, de nem javult ennyit a helyzet. Firom, a Firom 2012-ben elkezdett ugyan egy reformot, és a reform útjára lépett. A régió megpróbál mindent megtenni a csatlakozási követelmények teljesítés érdekében, de a korrupció, az igazságügyi reformja, az közigazgatás reformja továbbra is problémás. Az Ohrid megegyezés területén komoly előrelépés történt. Itt is el lehet mondani persze, hogy mindkét oldal lelkesebben is hozzáállhatna a kérdéshez, de még így is történt előrelépés, ami a média szabadságát illeti nagy gond van, nagyban volt egy évvel ezelőtt, ahhoz képest javult a helyzet komolyan, kerekasztalhoz ültek le az érintettek. Tehát sok eredmény van. A magas szintű párbeszéd jelentőségét ki szeretném emelni. A média szabadságról szóló kerekasztalhoz hasonlóan Arifi miniszter helyettes kezdeményezte ezt. Ez a magas szintű párbeszéd ö, európai irányban tartja az országot, de nem helyettesítheti a csatlakozási tárgyalásokat. És ez is akadozik néha, ö, főleg az elnevezés, az ország elnevezése megoldhatatlannak tűnő problémája miatt, de most, mintha lenne egy olyan helyzet, pillanat, ablak, ahol a két külügyminiszter, Mavropoulos és Pofoszki találkozása kapcsán talán kompromisszum születhet, vannak pozitív, persze negatív előrejelzések is. Azt látjuk, hogy Szófia és Skopje között most feszültség támadt. Most a bolgár fél a kritikusabb, nem a görögök. De Németországnak is fenntartásai vannak, például a vízum könnyítés tekintetében. És ezzel Németország szeretne újra foglalkozni. Tehát sok feladata lesz Orav úrnak, ehhez sok sikert kívánok neki, és mint ahogy tavaly is, az Európai Parlament most is konstruktívan próbál majd hozzáállni a kérdéshez, és segíteni kívánjuk Önt. Köszönöm szépen. Elnök úr, akkor most megadom a nagykövet úrnak a szót. Chairman, members of parliament. Elnök úr, tisztelt képviselők, szakbizottsági tagok, hölgyeim és uraim! Nagy öröm számomra, hogy itt lehetek ma a szakbizottságban a mai eszmecsere során. Először is szeretném elmondani, mennyire hálás vagyok az önök munkájáért, és nagyon fontosnak tartom azt is, hogy Richard Howitt milyen fontos munkát végzett, aki Macedónia kapcsán jelentéstevő. Két dologra összpontosítanék, először is a reform folyamat az országban, a politikai folyamatok, események, amelyekre sor került, amióta átvettem a hivatalomat, és utána a jövőbeni kihívásokról is beszélni fogok. Ami a reform folyamatot illeti, beszélnünk kell a magas szintű csatlakozási párbeszédről, amely tavaly kezdődött el, amikor már, illetve az idén kezdődött el, amikor márciusban Füle biztos úr ellátogatott hozzánk. Biztosan emlékeznek arra, hogy Egy évvel ezelőtt nagyon lassú volt ez a folyamat, azonban a folyamat felgyorsult, és mindenki ezt nagyon jól fogadta az országban, a kormány, az ellenzék, a civil társadalom, mindenki erről a magas szintű csatlakozási párbeszédről beszélt. Egy nagyon ambiciózus tervben állapodtak meg a bizottság és a kormány. Azok az ügyek, amelyek kapcsán legfőbb bírálatot kaptok a legutóbbi jelentésben, azokra összpontosítottunk ebben a párbeszédben. Ide tartoznak a választójogi reform, a korrupció elleni harc, a piacgazdaság megerősítése, és így tovább. Több mint 140 célkitűzésben állapodtunk meg, és természetesen nagyon nehéz volt írásban is megállapodni, nemhogy végrehajtani ezeket a célkitűzéseket, azaz megvalósítani. Azonban azt látjuk, hogy a kormány nagyon elkötelezette célkitűzések elérése iránt. A miniszterelnök és a miniszterelnök helyettes is konkrét vállalásokat tett ennek kapcsán. Füle három, biztos úr háromszor is járt az országban, márciusban, júniusban és szeptemberben, és legközelebb januárban látogat el Skopjéba. Szeretnék beszélni arról, hogy milyen eredményeket ért el ez a magas szintű párbeszéd. Tudják, hogy 2001-ben etnikai konfliktus tört ki az országban, a politikai vezetők pedig egy megállapodást írtak alá ennek lezárásakor, ezt nagymértékben támogatta az Európai Uniós a nemzetközi közösség. Mindenki az országban tisztában van azzal, hogy mennyire fontos ez a megállapodás. Különböző etnikai csoportosulások azonban más és másként értelmezik. Ezért nagyon fontos, hogy a kormánykoalíció, amely etnikai albánokból és szláv macedon koalíciós partnerekből áll, meg tudtak állapodni, visszatekintettek az elmúlt tíz évre, megnézték, mi történt pontosan, és megnézték, hogyan hajtották végre eddig a gyakorlatban ezt a megállapodást. Ez egy jó kiinduló pont ahhoz, hogy a jövőbe tekintsünk, és megnézzük, hogy a jövőben a végrehajtásnak hogyan kell alakulnia. A második a választójogi reform nem régiben fogadtak el új jogszabályokat a választójogra vonatkozóan. 2011-ben parlamenti választásokra került sor, és első ízben sikerült őket jól megszervezni incidens nélkül. Az EBSZ e is megfigyelőket küldött a választásokra, és ajánlásokat fogalmazott meg, ugyanúgy, ahogy más országokban ez szokás. Most az a fontos, hogy a kormány megfelelő módon hajtsa végre az új jogszabályt. A harmadik elért cél a jogállamiságra vonatkozik. Márciusban volt egy screening eljárás a 23-as, 24-es fejezetre vonatkozóan. A bíróságokra vonatkozó törvény jelenleg a parlament előtt van, valószínűleg ezen a vagy a jövő héten kezdődik majd meg ennek megvitatása. Ami a médiaszabadságot illeti, ez egy további nagyon fontos kérdés, ahol kézzelfogható előrelépés történt. E héten, hétfőn elfogadták a diszkriminációról és a rágalmazásról szóló jogszabályt számunkra. Elég nehéz meghatározni, hogy az EU szempontjából ez jó jogszabály-e, avagy sem. Van, ahol a rágalmazás bünténynek számít, van, ahol nem. Azonban tudomásul vettük a macedón újságíró szervezet véleményét, amely szerint ez a jogszabály nagyon pozitív és előrelépést jelent. Az EBSZ e ezen túl szintén üdvözölte ezt az új jogszabályt. Egy másik dolog, ami a média szabadsághoz kapcsolódik, a különböző tulajdonlási tulajdon viszonyok tisztázása a médiában, aztán a korrupció elleni harc, igen, itt nagyon sok a kihívás, ahogyan ön is említette, azonban nagyon jó dolog, hogy az összeférhetetlenségre vonatkozó jogszabályt megerősítették. Ami pedig a piacgazdaságot illeti, a macedon kormány úgy gondolja, hogy az ország felkészült a piacgazdaság átfogó működtetésére, Úgy gondoljuk, a kihívásokkal mindenképpen szembe fogunk nézni, a legfőbb kihívás pedig a munkaerőpiaci helyzet az országban. A legutóbbi szeptemberi forduló során, ami a magas rangú párbeszédet illeti, a jó szomszédi viszony is szóba került, amely szintén egy nagyon fontos előrelépés. Visszatekintve az elmúlt hónapokra azt mondhatom, hogy nagy haladás történt. Amikor a bizottság elindította ezt a folyamatot, nagyon hangsúlyozta a bizottság az átláthatóság és az inkluzivitás kritériumait. Úgy gondolom, hogy mindkét esetben haladás történt. A különböző munkacsoportok, amelyek létrejöttek, ezekben képviseltette magát az ellenzék és a civil társadalom is. Ma a megállapodott célkitűzések 70%-át részben vagy teljes egészében átültettük a gyakorlatba, és tovább folytatódik a folyamat. Mint ahogyan tudják, a bizottság négyszer javasolta már az országgal történő az országgal való csatlakozási tárgyalások megkezdését, és azt hiszem, hogy ez a magasrangú dialógus további érv arra, hogy megkezdődjön ez a folyamat. Ami a politikai fejleményeket illeti, 2011-ben, 2012-ben különböző incidensekre került sor, főként sporteseményeken. Sokszor ezeket eh, etnikai jellegű incidensekként értelmezték, Két nappal azelőtt, hogy felvettem a, eh, elkezdtem a munkámat, jelenlegi posztomon, egy szláv macedón rendőr vitába keveredett szomszédjával egy parkolóhely miatt, és ennek eredményeképpen lelőtt két embert. Etnikai konfliktusként értelmezték ezt sokan, és különböző politikai pártok ezt fel akarták használni saját céljaikra is. Április 5-én egy további incidensre került sor, amikor is öt embert lőttek le a Smilkovci tó közelében. Egy rendőri operációra került sor ennek kapcsán, néhány gyanúsítottat letartóztattak, és a belügyminiszter azt állította, hogy vallási szélsőségesekről volt szó, akik destabilizálni akarják az országot. Ez számos félreértéshez vezetett, főként az albán etnikum körében, és hatalmas utcai tüntetésekhez vezetett mindez. A muszlim közösség is hallatta hangját, mondván, hogy ez sérti a muszlim közösséget az országban. Tehát ez az esemény politikailag sokkal összetettebb volt, mint más incidensek, amelyekre sor került az elmúlt időszakban. A Smilkovci eh, incidens előtt a kormánykoalíció mindig közösen tudott fellépni a nyilvánosság felé, ezután azonban megosztottság bontakozott ki a kormánykoalícióban. Az Európai Unió is hallatta hangját, politikai nyilatkozatokra került sor, az Európai Unió párbeszédet folytatott a politikai vezetőkkel, Emellett az ENSZ, a NATO és az EBS-szel e is koordináltunk, és természetesen az üzenetünk az volt, hogy a gyülekezés jogát mindenképpen be kell tartani, tiszteletben kell tartani, azonban nagyon fontos, hogy mindenki nyugodt és felelősségteljes magatartást tanúsítson. Jelenleg tehát az a helyzet, hogy hatan gyanúsítottak, hatakat, hat embert vádolnak terrorizmussal. Üdvözöljük, hogy az EBESZ jelezte, hogy megfigyelőként részt vesz a bírósági tárgyaláson. A Smilkov C esemény után valamint a NATO csúcs eredményeit követően az etnikai albán koalíciós partner támogatottsága csökkent. Augusztusban a védelmi miniszter megkoszorúzta, megkoszorúzott egy emlékművet, egy albán etnikumhoz kapcsolódó emlékművet ezt a szláv lakosság provokációként értelmezte, és továbbá van egy jogszabály is, amely igen vitatott ennek kapcsán. Ezt a jogszabályt most alakítják át, módosítják, és a biztonsági erőkben harcolókra vonatkozik. Az albán koalíciós partner számára teljesen elfogadhatatlan ez a módosítás, hogyha a törvényt a jelenlegi formájában elfogadják, akkor az etnikai albán koalíciós partner nem fogja fenntartani a koalíciós megállapodást. A miniszterelnök ezt válsághelyzetként kezeltek, és idő előtti választásokat írt ki, illetve szeretett volna kiadni. Az Európai Unió mindenkit nyugalomra szólított fel, Jelen pillanatban a, partner elő, a parlament előtt van a törvény, több mint 1500 módosítót nyújtott be az albán fél, az etnikai albán fél a törvény kapcsán. És ami a nemzetközi kapcsolatokat illeti, több minden történt ezen a téren, amikor a nemzetközi kapcsolatokról van szó, természetesen jó szomszédi kapcsolatok állnak előtérben. November 5-én Popovski külügyminiszter görög kollégájának levelet küldött, válaszolva az egyetértési memorandumra, amelyet korábban a görög miniszter küldött neki. Október 1-én Popovski miniszter bolgár kollégájának is küldött egy levelet, javasolva különböző intézkedéseket, amelyek javíthatnának a kétoldalú kapcsolatokon. Október 26-án, 27-én a szerb államelnök meglátogatta Macedóniát, megemlékezve a Kumanovói csata 150. évfordulójáról nagyon érzékeny kérdés ez a csata a szkopjai hatóságok számára. Így tehát az elnök részt vett, és bár érzékeny kérdésről van szó, a hatóságok nem gördítettek akadályt a szerb részvétel elé ebben a megemlékezésben. Emellett Albániában is lesznek megemlé- különböző megemlékezések, Krajewski miniszterelnök úr is részt vesz ezen, és fel fog szólalni albánul. Összességében elmondhatjuk, hogy vannak feszültségek, jelen pillanatban azonban a kormány kezelni tudja azokat. Ami a jó szomszédi viszonyt illeti, a szkopjai kormány nagyon komolyan vette ezt a kérdést, és megpróbált lehetőséget teremteni arra, hogy előrelépés történjen ezen a téren. Zárásképpen néhány kihívást szeretnék kiemelni. Sok kívással szembesül az ország, és természetesen valamilyen megoldást kell találnunk a problémákra, a kihívásokra. Öt kihívást fogok kiemelni, de biztos vagyok benne, hogy a vita során önök is említenek majd néhány további kihívást, Isten ötletet is adhatnának arra, hogyan kell kezelni ezeket. Először is a Smilkovci per. Mint ahogyan mondtam, nagy mértékben politikai kérdésről van szó. A különböző etnikai csoportok különbözőképpen értelmezhetik ennek a pernek a jelentőségét, ezért nagyon fontos, hogy korrekt módon járjon el a bíróság, és az EBSZ e figyelemmel követi az eseményt, ez is nagyon fontos. Márciusban lesznek önkormányzati választások, a politikusok minden bizonyal a helyi problémákra összpontosítanak majd, de előfordulhat, hogy az etnikumok közötti feszültséget is fel akarják majd használni a kampány során, ezért nagyon fontos a, betartatni a nemzetközi normákat a választások kapcsán, és azt gondolom, hogy segít ebben a választási jogszabály nemrégiben történt elfogadása, és ezt teljes mértékben be kell tartani. Az OHRD keretegyezmény végrehajtása a harmadik dolog, amit említeni, ez kulcsfontosságú a régió stabilitása szempontjából. A kormány illetve a különböző etnikumok hasonlóképpen értelmezik az elmúlt tíz év eseményét, ami egy nagyon jó biztosítéka annak, hogy jó úton haladjon az ország a jövőbe. Negyedsorban fenn kell tartani a lendületet, és a magas szintű csatlakozási párbeszéd nagyon kedvezően hatott erre. A jókormányzás kormányzás javítása kéz a kézben jár a külföldi befektetésekkel, ami nagyon fontos ugye a gazdasági fejlődés szempontjából is ötöt sorban, nagyon fontos az Európai Uniós perspektíva fenntartása. Ez az az eszme, ez az a cél, amely az összes közösséget egybefogja az országban. Az Ohridi keretegyezménnyel és az EU és NATO perbeszéddel együtt ez egyfajta alapot teremt az etnikai közösségek számára, hogy hogyan tudnak közösen a jövőben haladni. Köszönjük szépen, nagykövet úr, átfogó, részletes, konkrét előadását. Így nagyon átfogó képet kaptunk most a firambeli politikai helyzetről. Most Vigenyin úrnak adom meg a szót, aki az Európai Parlament állandó előadója a témában, majd Richard Howitt úrnak, aki nem tud ma itt lenni, noha ő maga volt az, aki ezt az ülést szervezte, hiszen Sierra Leonéba szólította őt a kötelesség. Köszönöm szépen a szót. Howitt úr nem akart innen elmenekülni, örömmel lett volna itt, csak ő fő ö, megfigyelői minőségben az ottani választásokat felügyeli. Howie Tour nevében annyit tudok elmondani, hogy ő Macedóniát is komolyan veszi, négyszer volt már csak idén ö, Macedóniában, múlt héten utoljára, és találkozott az ellenzék, a civil szervezetek képviselőjével, Oravurat is ideértve, és ő azt szeretné megfogalmazni, hogy ki kell használnunk az EU lehetőségét arra, hogy a civil társadalmat megerősítsük. A második üzenete pedig az lenne a parlament nevében és a saját nevében, hogy a parlament álláspontja az utóbbi két-három évben az volt, és a jövőben is ez lesz, hogy támogatjuk a tárgyalások felvételét a firommal, és úgy gondoljuk, hogy a tárgyalások segíthetik a még függőben levő kérdések megoldását. Optimista a magas szintű csatlakozási párbeszéd beindulása kapcsán, ez ettől eredményeket remél, de azt szeretné elmondani, hogy ennek a valódi csatlakozási tárgyalásokat kell előkészítenie, nem szabad őket azok helyettesítőjéként felfogni. Tehát nem a csatlakozási tárgyalások helyett jött létre ez a magas szintű munkacsoport, hanem azok érdekében. Skopje kapcsolatait, külkapcsolatait tekintve azt reméli, hogy a bizottság elkezdi a tárgyalásokat a, az ország nevének véglegesedése előtt, ő legalábbis Howitt úr ezt szeretné, és mivel mindkét fél hajlandónak mutatkozik most arra, hogy egy közös állásfoglást aláírjon a jó szomszédi kapcsolatokról, nem szabadna tovább feszíteni itt a húrt az EU-nak. Áttérnék most bolgár nyelvre, engedjék meg, hogy saját anyanyelveben, és mint európai parlamenti képviselő a saját nevemben is mondjak valamit, ne csak Hawit úr képviseletében. A bolgár-macedón kapcsolatok többször ö, éltek már meg nehéz időszakot. Kívülről nehéz felfogni, hogy mikor, miért romlik vagy javul a hangulat. Bulgáriának konstruktív a hozzáállása, de Bulgáriában van ennek a véleménynek ellenzéke is. És számos problémát vetett föl, ez az ellenzék, amit konzultációval sikerült többnyire megoldani, de nyilván maradtak még nyílt vitás kérdések is. A múlt értelmezésében, a, a média múlt értékelésének különbségeiben mindig voltak és lesznek is ilyen konfliktusok. Az et, etnikai, tehát a bolgár etnikumúak helyzette Macedóniában valós probléma, nagyon sok ilyen polgár van, akiket akik folyamatosan arról számolnak be, hogy a macedon kormány nyomást gyakorol rájuk, Szerintem ezeket az eseteket is azonban a tárgyalási folyamat részeként kell megtárgyalni, és néhol én is jogosnak érzem azt, hogy Bulgária is fenntartásokkal van, nem csak Görögország, egyes előrelépési fejezetek kapcsán. Jó lenne, hogyha a két kormány, a bolgár és a Firom kormánya végre leülnének egy tárgyalasztalhoz, és pont a legkényesebb kérdéseket konstruktív hangulatban átvitatnák egymással, ha ez a párbeszéd is megszületne. És még a csatlakozási tárgyalások felvétele előtt. Ez jó alapja lehetne a csatlakozási tárgyalásoknak, és akkor a bolgár vétótól sem ez megtörtént. Thank you, Mr. Vigenin. I give the floor to Mr. Preda. Köszönöm szépen, Vigenin úr, Preda úr következik. Um, Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretnék köszönetet mondani Ivor Rev úrnak, amiért vázolta a helyzetet, és szeretném elmondani, hogy véleményem szerint olyan helyzettel van dolgunk, amely rendkívül nehézzé válhat. Mindahogyan önök is tudják, ez az egymást követő negyedik év, amikor az Európai Bizottság azt javasolja, hogy a csatlakozási tárgyalások kezdődjenek meg. Azonban továbbra is fennáll a veszély, hogy az idei év során sem történik ez meg. Természetesen voltak pozitív fejlemények, ahogy azt nevezni szokás. Az irányba például, hogy egy egyetértési megállapodás szülessen Görögország és Macedónia között, azonban, ahogy Vigenin kolléga is mondja, továbbra is fennállnak feszültségek, Feszült a helyzet például Bulgária és Macedónia között jelen pillanatban. Ezért azt gondolom az Európai Parlamentnek nagyon világos üzenetet kell megfogalmaznia. Mégpedig azt kellene mondanunk, egészen világosan, hogy szeretnénk, hogy megkezdődjenek a csatlakozási tárgyalások Macedóniával. Egyetértek egyébként Füle biztos álláspontjával. Macedónia már régóta kopogtat az Európai Unió kapuján, és úgy gondolom elérkezett az ideje annak, hogy meg hogy véget vessünk ennek az izolációnak, elszigeteltségnek, amely Macedóniát jellemzi. Ez még csak tovább korbácsolná a feszültségeket, sőt, ki is terjedhetnek, nagyobb kiterjedésük lehet ezeknek a feszültségeknek a jövőben. Tehát nem csak Macedónia és Görögország, hanem Macedónia és Bulgária között is ugye feszültségeket tapasztalunk. Egy konkrét kérdésem lenne a nagykövető úrhoz, beszélt azokról a választásokról, amelyek jövő év márciusában kerülnek megszervezésre. Az újságban azt olvastam, hogy ugye a szavazás joga és a választási jog aktuális téma. Sok olyan polgár van, aki nem gyakorolhatja választójogát, mert nem rendelkezik biometrikus személyi igazolványjal. Ez úgy gondolom nagyon érzékeny probléma. A hivatalos magyarázat szerint vannak olyan polgárok, akik nem kaphatnak biometrikus igazolványt, viszont jelenleg birtokukban lévő igazolványukkal nem szavazhatnak. Ez igen nagy problémát okoz számos polgár számára, és ugye nem lehet az, hogy bizonyos polgárokat megakadályozzon az ország a választási joguk gyakorlásában. Érdekelne, hogy mit gondol e- erről a nagykövet úr. Köszönöm. Köszönöm szépen, Préda úr. Most pedig Stanimir Ilcsev úr kap szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Néhány rövid megjegyzésem volna, néhány dolgot említenék, amit nagyon fontosnak tartok. Először is a feszültség Bulgária és Macedónia között nem egy új jelenség. Az előttem szóló kolléga utalt rá, hogy, illetve azt úgy fogalmazott, hogy immáron Bulgária és Macedónia között is vannak feszültségek. Ez nem így van, hiszen már 20 éve vannak feszültségek a két ország között, és az elmúlt 20 év során Bulgária mindig visszafogott volt, mérsékelt magatartást tanúsított, jó szándékúan, támogatólag fordult Macedónia felé. Mindig támogattuk a macedón álláspontot és a macedón érdekeket. De hát ez egy fajta teszt volt, egyfajta próba tétel volt Macedónia számára, és Macedónia kudarcot vallott. Macedónia mindig azt hangoztatja, hogy nagyon komolyan kezeli, nagyon fontosnak tartja a szomszédi viszonyokat, tehát elnézést, de én nem értek ezzel egyet. Néhány nappal ezelőtt egy közös nyilatkozat született Görögország, Bulgária és Románia külügyminisztere részéről. A nyilatkozat szerint Macedónia minden szomszédja gyakorlatilag meg van botránkozva az új macedón külpolitika miatt, és tartok tőle, hogy ez a politika folytatódni fog a jövőben. Miről is van szó? A kollégám már mondta, a Macedóniában élő bolgárokat elnyomják, minden más ö, etnikai kisebbség egyenjogú bánásmódban rész, részesül, az albánok, a romák, a boszniaiak, mindenki egyforma bánásmódban részesül, de a bolgárokat elnyomják. Miért? Azért, mert Macedónia identitás problémával küzdik, a hatóságok évtizedeken keresztül debolgarizáló politikát folytattak. Most pedig egy másfajta folyamatnak lehetünk tanulni, épp az ellenkezője történik, egy rebulgarizáló folyamatnak lehetünk tanulni. De hát nem csak negatív dolgokat szeretnék mondani, nem az a célom, hogy mindenféle negatív dolgot felsoroljak, én csak azt szeretném egyszerűen elérni, hogy a macedón hatóságok mindent megtegyenek lehetőségeikhez mérten azért, hogy az alkotmány is módosításon menjen keresztül, módosítsák az alkotmányt is, hiszen a béke az etnikai kisebbségek között nagyon fontos, fontos, hogy a Macedón köztársaság a macedón polgárok állama lehessen. Így definiálják azt. Ha nem akarnak így eljárni, akkor hát a köztársaság területén élő összes etnikai csoportosulást fel kell sorolni az alkotmányban is név szerint, hiszen máskülönben az alkotmány diszkrimináló jellegű. Görögország, Román, Románia és Bulgária nagyon komolyan aggódik a helyzet miatt. komoly aggályok vannak azzal kapcsolatosan, hogy a macedón elit, a macedón politikai vezetés nagyon rossz politikát folytat jelen pillanatban. Kérdés, hogy mi a kedvezőbb, hogyha elindítjuk a csatlakozási folyamatot, vagy először megvárjuk, hogy a szóban forgó problémákat megoldja az ország, és csak utána kezdjük el a csatlakozási folyamatot ez a kérdés, hiszen máskülönben állandóan a csatlakozási tárgyalások útjában fognak állni ezek a problémák. Thank you, Mr. Jurcsev. Köszönöm, Jurcsev úr. Mivel többen nem kértek szót, Orav nagykövet urat kérem arra, hogy reflektáljon a képviselők által felvetett dolgokra. Köszönöm, elnök úr! Három megjegyzést kérdésként értelmeztem. A civil társadalomra vonatkozó kérdés. Sok mindent kell még tenni. Ugyanakkor a magas szintű csatlakozási párbeszéd a civil társadalmat most közelebb hozta a kormányhoz, és esélyt adott neki, hogy érdemi tárgyalásokhoz jusson. A szkopjai bizottsági delegáció folyamatosan nyomon követi, hogy a civil társadalom bevonása milyen szintű, és hogy egyre több jogot kapjon. Ami a választási törvényt illeti. A biometrikus útlevelekkel gond van, ugyanis eddig az országban például az a probléma is felmerült, hogy több név került a szavazólistákra, mint ahány lakosa van az országnak. Tehát vagy hát mint ahány embernek szavazati joga lenne, tehát a szavazólisták megbízhatóságával foglalkozni kell. Ez is a delegáció egyik fő kitűzése. A jó szomszédsági kapcsolatok ápolása Bulgáriával témában sok időt vesztettünk, felgyűltek a problémák, amelyekkel foglalkozni kell. A magas szintű párbeszéd során a bizottság úgy döntött, hogy ezeket a kényes kérdéseket most egyszerre napirendre tűzi. Az első lépés megtörtént, Popovski úr elküldte levelét a bolgár félnek, és több intézkedést javasolt. Erre lehet azt mondani, hogy ez nem elég, de mindenképpen egy pozitív lépés. Ahogy önök is említették, valóban 20 év problémái gyűltek föl mára, de ha megvan az akarat, akkor ezeket a problémákat 20 évnél rövidebb idő alatt meg lehet oldani, és itt az idő, hogy elkezdjünk velük foglalkozni. Úgy néz ki, hogy most a szkopjai kormány erre hajlandó. Köszönöm. Köszönöm, nagykövet úr. E a rendi pont lezárása előtt még tájékoztatom a kollégákat arról, hogy az AFED szakbizottság meghallgatást, eszmecserét folytat majd Popovsky miniszter úrral november 27-én, és akkor ott folytathatjuk a mai vitát. Köszönöm nagykövet úr, hogy elfogadta meghívásunkat. Nagyon nagy feladatokkal, komoly elkötelezettséggel járó posztján pedig további sok sikert kívánok önnek. Most a hatos napi rendi pontot érünk rá. A migránsok integrációja, munkaerőpiacra gyakorolt hatások, szociális biztonsági rendszerek koordinálása. Megadom a szót Préda úrnak, hogy bevezesse a témát. Parancsoljon, Préda úr. Köszönöm szépen, elnök úr, lenne néhány kezdeti megjegyzésem. Köszönöm. Egy véleményről van szó, amelyet amelyet a Foglalkoztatási Szociális Bizottság részére készítünk. Az Aldebéli Hírs kolléga a véleménynek az előadója egyébként. Nos, a migránsok integrációjáról van szó, a munkaerőpiacra gyakorolt hatásairól, stb. stb. És az Európai Unió szociális biztonságának koordinálásáról is szó van. Hát számomra mindez nem túlságosan világos. Nézzük a szöveg első bekezdését. A migrációs és mobilitási párbeszédek fontosságáról van szó, illetve arról, hogy keleti és déli szomszédainknak egyfajta előjogokat kell biztosítani. Ez ismert dolog, koncentrikus módon, koncentrikus körök alapján alakulnak ki a különböző kapcsolatok, ezért nagyon fontos az, hogy szomszédainkkal jó kapcsolatban legyünk. És azt se felejtsük el, hogy az Európába érkező migránsok nagy része pontosan innen érkezik, délről és keletről. Így aztán nem tudom elfogadni azon módosítókat, amelyek törölnék ezt a két utalást. A kettes módosítóval kapcsolatban azonban elfogadtam a módosítókat, amelyek a közös ütemtervekről szólnak. Harmadik bekezdés, társadalási megállapodások kérdése, illetve egy egységes szociális biztonsági záradék felvétele ebben. Nos, bizonyos országokkal vannak ilyen ö, záradékok, anélkül, hogy ezek hatással legyenek a társulási megállapodásokra. Nikolaj Weber és Jean Lambert kollégák nyújtották be módosítást ezzel kapcsolatban. Még egy dologra szeretnék kitérni. Egy új bekezdést javaslok, aminek az lenne a célja, hogy az Európai Unió világszinten is vezető szerepet vállaljon ebben a témában. Nagyon fontosnak tartom, hogy megfelelő hangsúlyjal szerepeljen az Európai Unió, és a WTO-val kapcsolatban is felvesse ezt a témát. Rendkívül fontos az, hogy ha a, körkörösség, rendkívül fontos az, hogy a körkörösséget tiszteletben tartsuk, ennek nagyon jó eredmei lesznek, és a szomszédos országokkal együtt kell működni. Weber kolléga négyes, négyes módosítások bekezdése kapcsolatban eljutatott egy módosítás, ezt el tudom fogadni, de Palecki szúr javaslatát nem. A megelőzés a megelőzést tartom jobb módszernek, tehát a harmadik országokkal való együttműködés a gyökereknél megfogva a problémát fontosabb számomra, mint a későbbi beavatkozás. Aztán van egy, az ötösre vonatkozóan egy módosított, ahol a kör, módosítás, ami a körkörös migrációról van szó, illetve a háborús térségekről történő elvándorlás, itt a származási országban az újjáépítés lényegét kellene kihangsúlyozni. Ötösben a 13-as és 14 15-ös módosítót szerintem egybe kéne vonni. Ez egyfajta öm, egységes módszer, vagy egységes lehetőség azoknak, akik, akik menekült jogot kérnek. Aztán meg kell nézni azt is, hogy hogyan lehet megfelelően képezni a migrációval foglalkozó személyeket Európában. Ennyit szerettem volna mondani. Köszönet a kollégáknak a módosítókért. Van még időnk. Az AFET előtti szavazás, az AFET beli szavazásig, de ezt ki fogom használni, még fogok egyeztetni a kollégákkal. Az egyes bekezdésről már elmondtam a véleményed, de ha gondolják, akkor még beszélhetünk erről. Köszönöm. Thank you very much, Mr. V. Köszönöm, Vigenyin úr. Szeretném az árnyék jelentéstevőknek megadni a szót, de ezt nem tehetem meg, mert nincsenek itt a körünkben. Ezzel lezártuk tehát ennek a kérdésnek, ennek a témának a vitáját. Nem adom meg még egyszer a szót Préda úrnak. Annak nem lenne értelme. Ó, elnézést, nem láttam Gomes Köszönöm. Köszönet Préda úrnak a jelentés elkészítéséért. Ahogy nézem a módosítókat, vannak olyan dolgok, amelyek kicsit elgondolkoztatnak, főleg, hogyha átgondolom, hogy mi is a realitás nálunk, a hazámban. Justus Palackis úr, frakciótársam, egyik módosító tőle származik. Ó, elnézést, úgy láttam, a módosítót, hát akkor hagyjuk. Mert hazámban az a realitás, hogy azok is, akik legálisan vándorolnak be az országba, Nos, ők is befizetnek a TB-be. Lehet, hogy ez máshogy van, máshol. Na mindegy. A lényeg az, hogy a, a lényeg az, hogy pontosabban kéne fogalmazni, ezt Préda úr már említette, aztán együttműködés a származási országokkal, hogy megfelelő jogi védelmet kaphassanak a migránsok. Ez nagyon fontos például Líbiával kapcsolatban. Líbián, Líbia rá van szorulva a migránsokra, illetve a migránsok eljutnak onnan Európába is. Segíteni kell őket. Fontos, hogy legyen egy olyan jogi státusz, ami a migránsokat védi. Ugyanakkor a migránsok és a menekültek között különbséget kell tenni. Préda úr, kérem, hogy kicsit jobban figyeljen oda a kifejezésmódra. Például az Egyesült, az ENSZ menekültügyi szervezetének szervezetével való együttműködéssel kapcsolatban. Azt hiszem, hogy ennek előfeltételnek kéne lenni, hogy az ENSZ menekült egy hivatala is részese legyen ennek a, ennek a körnek, csak így tudjuk komolyan venni a dolgot. Köszönöm, hogy az elnök, elnézést, kicsit siettem, mert a vita szépen alakul. A szocialisták árnyék jelentős tevője. Köszik, Munyit asszony. Köszönöm szépen. Az árnyék jelentéstevő teljes mértékben egyetért a szocialisták koordinátorával, de néhány kérdés még a jelentéssel kapcsolatban. Köszönet Préda úrnak, nagyon konstruktív és pozitívnak tartom a munkáját. I was talking to the wrong... Elnézést, rossz mikrofonba beszéltem. Tehát megköszönöm Breda úrnak, hogy ilyen konstruktív jelentést készített. Egyébként a bizottsági nyilatkozatból két dolgot lehet leszűrni. Egy, az EU-ban az EU-ban még mindig nincsenek meg a belső lépések, intézkedések arra, hogy harmadik országokkal a szociális védelem kérdését megoldjuk. Aztán, illetve az erre vonatkozó EU-n belüli együttműködés hiányzik. Aztán a harmadik országokkal készült társulási megállapodásokban az egységes szociális biztonsági kérdése. Nos, alapvetően meg egyetértünk azzal, amit Préda úr elkészített, a kompromisszumos módosításokat el tudjuk fogadni, szerintem ezek nagyon jól tömörítik a módosítókat, főleg a két legfontosabb bekezdés esetében. Ahogy ahogy azt mondta a mondta a jelentéstevő, az egyes és a hatossal kapcsolatban részénkénti szavazást kérünk. Az egyes bekezdésben szerintem a többet többért megközelítést nem kéne itt felsorolni, hiszen ezzel büntetjük azokat, akik kénytelenek migrálni, főleg olyan országokra gondolok, amelyekben nem megfelelő az emberi jogi helyzet. nem köthetjük ahhoz ezen személyeknek, az ezen országból származó személyeknek a mozgását és migrációját, hogy, hogy milyen kormánya lesz majd a jövőben egy kormánynak. Tehát elég nehéz ilyen szempontból korlátozni valakinek a migrációs jogát. A lényeg az lenne, hogy a párbeszédet megpróbáljuk a párbeszédet megpróbáljuk úgy alakítani, hogy a harmadik országok lakosai profitáljanak belőle. Hatos bekezdés, elég nehéz nehezen elfogadható, elfogadható, nehezen elfogadható az a kérés, hogy ösztönözzük a származási országokat, hogy támogassák a lendő migránsokat az, hogy körkörös migrációra vonatkozó tájékoztatással és ösztönzőkkel szolgálnak. Ez nem, egy, nem feltétlenül az, az ő feladatuk, és el kell kerülni mindenképpen a um, brain drain-t az agy elszívást. Weber asszony módosításával kapcsolatban azt mondanám, hogy vagy felsoroljuk az összes pirítási társulást, például Latin Amerikával folytatott kapcsolatot, tehát vagy mindent felsorolunk, vagy semmit nem sorolunk fel, nem mondhatjuk azt, hogy az afrikai országokkal vagy a déli partnerséggel prioritást kell megállapítani, másokkal pedig nem. Európában nem csak ezen térségekből érkeznek migránsok. Tehát az lenne a legjobb, hogy, hogy ha nem említenénk semmilyen régiót, vagy ha mégis szeretnék régiókat megnyomni, akkor az összeset soroljuk fel, ahonnan migránsok érkeznék Európába, egyébként pedig meg meg vagyunk elégedve a jelentés minőségével, ezen néhány kivételtől eltekintve. Köszönöm. Köszönöm szépen, Préda úr, kíván reagálni? Igen. Először is üdvözlöm, hogy Belecki úr visszavonta a módosítóját. Köszönöm neki. Múnez és Gomes asszonyoknak pedig köszönöm megjegyzéseiket. Ugyanakkor, mivel egy kicsit előre is tudtam, hogy Muniz asszony mit fog mondani, már eldöntöttem, hogy a következő napok során a szavazásig a véleményről. Valamilyen megoldást hajlandó vagyok az egyes pont tekintetében közösen kidolgozni vele, de Weber asszony véleményét figyelembe véve. Szerintem ebben meg tudunk egyezni. Köszönöm. Köszönöm én is. Akkor erről a napi rendi pontról lezárom a vitát, és Vigenyin úr tájékoztatását fogjuk most meghallgatni. Az AFET SZEDE Szerbia-Koszovó vegyes delegációs látogatás beszámolójával. Belgrádban járt a csoport, ahol a civil társadalom és nemzetközi szervezetek képviselőivel találkozott, utána Pristinába utaztak tovább, és a helyi szereplők kerültek le. A delegációs út célja az volt, hogy a bővítési jelentésben foglaltak kapcsán az előrehaladást feltárják, és a Belgrád és Pristina közötti párbeszédet ösztönözzék. Mivel a két főváros közti viszony normalizálódása alapfeltétele az EU-hoz való közeledésnek is, ezért megtárgyaltak számos belügyi kérdést is, konkrétan azokat, amelyeket az előadónk is e, javasolt, és amelyek az AFED bizottság elé kerülnek decemberben. Végenyin úr, öné a szó. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm szépen hogy személyesen is hozzájárult a látogatás előkészítéséhez. Találkoztunk, ugye mielőtt a delegáció elutazott Szerbiába és Koszovóba. Ugyanis csak néhány héttel azelőtt volt egy másik delegációs látogatás, és úgy gondolom nagyon jó idő, jól időzítettük a látogatást, ugyanis megelőztem az Európai Bizottság haladási jelen, halad, országjelentését, illetve száz nappal azután történt a látogatás, hogy az új kormány átvette a hatalmat Szerbiában. Tehát ellátogattunk, hogy megnézzük Clinton külügyminiszter is egyébként látogatásunk előtt, után meglátogatta az országot, tehát mi elmentünk megnézni, hogy jól előkészítették-e Clinton külügyminiszter asszony látogatását. A részletekről nem szeretnék beszélni, annyit mondanék, hogy egy nagyon jól előkészített látogatás volt, minden releváns szereplővel tudtunk találkozni Szerbiában és Koszovóban, Nikolis elnök kivételével, aki éppen külföldön tartózkodott, ezért nem tudtunk vele találkozni. A benyomásunk a szerbiai látogatásunk kapcsán az, hogy a szerb kormány bár ugye aggódtunk, amikor kb. száz nappal ezelőtt megalakult, mégis teljesítőképes, működőképes kormányról van szó, komolyan veszi vállalásait, és tovább folytatja a párbeszédet Koszovóval a legmagasabb politikai szinten. Ez is bizonyíték arra, hogy komolyan veszik vállalásaikat. Ezt nagyon fontosnak tartjuk. És természetesen könnyebb a feladatuk némileg, hiszen a legfőbb ellenzéki párt a szerb parlamentben egy Európa barát párt, amely semmiképpen sem fog akadályokat gördíteni a az Európai Unió által megfogalmazott előfeltételek teljesítésének útjába, és támogatja a párbeszéd további kiépítését Szerbia és Koszovó között. Úgy tűnik az európai integráció továbbra is legmagasabb prioritás a kormány számára, amelyet a három fő koalíciós partner is megerősített, a miniszterelnök, az legfőbb miniszterelnök helyettes Vucic miniszter és az európai integrációs miniszter is. Megvan a szükséges infrastruktúra, fogalmazzunk így. Néhány gyenge pontot azonosítottunk a találkozók során, ami a az új administratív vezetők felkészültségét illeti a különböző szinteken. A legfőbb koalíciós párt sokáig nem volt hatalman, és az új vezetőségnek időre volt szüksége ahhoz, hogy alkalmazkodni tudjon új szerepéhez, ez némileg magyarázza a jelenlegi helyzetet. Ugyanez igaz az ellenzékre is. Információink szerint Három hónappal ezelőttig saját belső problémáikkal foglalkoztak főként, úgy tűnik azonban, hogy mostanra sikerült ezeket a problémákat megoldaniuk, és a hónap végére a demokratikus pártnak valószínűleg lesz egy új vezetősége is, és egy új vezetője, és elkezd konstruktív ellenzéki pártként működni Szerbiában. Az egyik találkozó, amelyet szeretnék kiemelni, a fő kormánypárttal, annak vezetőjével való találkozónk volt, amikor is ugye Vucic legfőbb miniszterelnök helyettessel találkoztunk, komoly politikus benyomását keltette, aki sokkal inkább a vállalások teljesítésére összpontosít, és kevésbé a népszerűségi mutatókra és a média rendezvényekre. Meghívtuk őt az e- Európai Parlamentbe, hogy itt mondja el, mik a szándékai, és mindannyiunkra nagy benyomást tett az, hogy nem csak illemből, udvariasságból akar eljönni Brüsszelbe, hanem valóban hajlandó beszámolni az elért eredményekről és a törekvéseiről is. Egy másik találkozó, amely talán érdekes lehet a tagok számára. Hadd keressem meg a nevet, mert nem látom, hogy hol jegyeztem fel. Vukcevics úrral való találkozónk volt, tehát egy másik eh, nagyon fontos találkozó. Ő ügyész, aki a háborús bűnök, bűnökkel foglalkozik, kiemelte hivatala a munkájának eredményeit, és vele konkrét dolgokról is sikerült elbeszélgetnünk, ilyen a tanúk védelme, valamint a szelfkereskedelem ügye, amely továbbra is, fogalmazzunk így, fájdalmas és nehéz ügy, amely még megoldásra vár. Beszéltünk vele az eltűnt személyek ügyéről is. Az ő hivatala egyébként tíz évvel ezelőtt jött létre, és elmondta, hogy kezdetben nem gondolta volna, hogy ilyen sok munka hárul rá. Reménykedett abban, hogy sokkal gyorsabban tud eredményeket felmutatni. Továbbra is sok ügy maradt felgöngyölítetlen, de folyamatosan zajlik a munka, és nagyon törekszik arra, hogy sikeresen záruljon a munkája, de nem tudta megmondani, hogy meddig fog hivatala fennállni. Ami a kormány stabilitását illeti, régiben ugye némileg instabilnak tűnt a kormány helyzete, de úgy tűnik, hogy lényegében jó kapcsolat áll fenn a főkoalíciós pártok vezetői között. A legfőbb célokban osztoznak, egyetértenek, így tehát úgy tűnik, hogy jelen pillanatban a kormány nem fenyegeti közvetlen veszély. Természetesen szívesen válaszolok az esetleges kérdésekre, ugye a részletekbe most nem tudok belebocsátkozni, ezért most rátérnék a következő állomására látogatásunknak. Észak-Koszovóba látogattunk el, Az EULEX eh, misszióról kaptunk ott tájékoztatást, és utána Novoselloba látogattunk el, ahol eh, szintén megbeszéléseket folytattunk. Anélkül, hogy a részletekbe bocsátkoznék, annyit elmondhatok, hogy eh, később találkoztunk Pristinában az EULEX misszió vezetőjével, Andy Sparks úrral, aki jelezte, hogy talán jó megoldás lenne, hogy az EULEX-et megerősítenék, és hogyha az EULEX a KFOR szerepét is átvehetné a közeljövőben. Ez talán a, a munkát megkönnyítené, hiszen ahogyan elmondta, a finanszírozás többé-kevésbé ugyanazon forrásokból származik, de azt is elmondta, hogy ez nem olyan kérdés, amelyet sürgősen kezelni kellene. Csak felvetette ennek ötletét. A koszovói hatóságok úgy tűnik, ösztönzi, illetve ösztönözte az Európai Bizottság vonatkozó jelentése és a vízum kérdéssel kapcsolatos fejlemény is. Úgy tűnik ezen a téren mindenképpen szeretnének haladást elérni. Az Európai Integrációs Minisztert idézem, ő azt mondta, hogy tudják, hogy egyre nehezebb a helyzet, a vízummentesség elérése felé vezető úton sokkal kisebb feladatokkal szembesültek a szomszédok, de készen állnak arra, hogy az előfeltételeket teljesítsék, és egyfajta erőnléti mérceként tekintenek a kritériumokra, hogyha azokat teljesíteni tudják, akkor azaz um, Koszovó állapotának, a helyzetének a megerősödését is jelzi. jelzi. Tácsi miniszterelnök, koszovói miniszterelnök um, nem nyilatkozott túl optimistán, hiszen nem első ízben történt, hogy a szerb kormány ígéreteket tett. Ez idáig a kormány az ígéreteit nem tartotta igazán be, de elmondta, hogy azért ő is pozitívan tekint arra, hogy a párbeszéd felélénkült. Egy további dolog, amit említenék, hogy az északi és a déli területeken élő ö, szerbek helyzetének rendezése rendkívül fontos a koszovói szerb kapcsolatok szempontjából. Találkoztunk etnikai szerbekkel Koszovóban, aki beszélt az előrelépésekről, a haladásról, arról, hogy javaslat született arra, hogy két taggal növeljék a kvótát, tehát a kisebbségi kvótát a koszovói parlamentben, és amikor Vucic úrral találkoztunk Szerbiában, késznek mutatkozott arra, hogy találkozzon a koszovói vezetőkkel, és megbeszéljék, hogy hogyan tudnak a szerbek aktívabban részt venni a politikai és közéletben Koszovóban. Észak-Koszovó továbbra is kiemelt kérdés, a részletekről most nem beszélnék, de úgy tűnik, hogy a dél-koszovói modell, amely a szerbek részvételét biztosítja, pozitív példaként kezelhető, talán pozitív példaként használható az északi országrész helyzetének rendezésére. De nyilvánvalóan továbbra is nagy a kihívás a párhuzamos struktúrák miatt, és amiatt, mert ahogyan tájékoztattak minket, a koszovói miniszterek nem látogathatnak el például Észak-Koszovóba, nem tudják felvenni a kapcsolatot az ottani lakossággal, és Észak-Koszovó mindenképpen olyan kérdés, amelyre nagyon oda kell figyelnünk, és mindent meg kell tennünk, hogy támogassuk azokat az erőfeszítéseket, amelyek javítják a két fél kapcsolatait, és felerősítik a párbeszédet, úgyhogy Észak-Koszovó végül a koszovói gazdasági, szociális és közélet részévé válhasson. Talán itt be is fejezném. Összességében tehát. Jó időben látogattunk el, és nagyon pozitív benyomást tett ránk az ottani helyzet, és ugyanakkor úgy gondolom nagyon fontos üzenetet fogalmaztunk meg partnereink felé, hangsúlyozva, hogy az európai integráció felé vezető út most megnyílt a számukra, különösen Szerbia esetében, de nagy mértékben Koszovó esetében is így van ez, tekintettel a stabilizációs és társulási egyezményhez kapcsolódó munka kapcsán. Most Szerbián és Koszovon múlik, hogy milyen gyorsan tudnak haladni, és hogyan mennyiben tudnak építkezni azokra az eredményekre, amelyeket az elmúlt időszakban láthattunk. Köszönöm. Köszönjük, Vigenyin úr. Most a képviselők, a delegáció tagjai kapnak szót. Daffur az S és D frakció nevében. Köszönöm Vigenyin úrnak, hogy ezt a delegációt elnökölte, és ahogy ő is elmondta, tény, hogy nagyon pozitívan fogadtak minket a külügyi szolgálat tagjai, a nagykövetek Belgrádban, Pristinában egyaránt. Nekem az az érzésem, hogy Szerbiában, Belgrádban senki nem beszélt igazán az euróval, valahogy hallgattak Európáról. Ami szerintem nem jó jel, mert akkor vákum fog kialakulni, amit előbb-utóbb valaki majd kitölt, betölt. Ha a szerb politika nem egyértelműen EU párti, akkor lesz, aki benyomuljon ebbe a térbe. De azzal, abban egyetértek Vigenyin úrral, hogy az új szerb kormány meglepően jól működik Koszovó tekintetében. Egymaga sokkal több eredményt ért el, mint elődei, Nyilván most van ennek támogatottsága, egy nagyon nacionalista irányból most sikerült egy kompromisszumos irányt venni a politikának, és ha ez így marad, akkor azok a vállalások, amelyeket Szerbia Tadics idején magára vett, most teljesíthetőké válhatnak. Tehát az integrált határellenőrzés kérdése például, amely elvileg már eddig is létezett, de gyakorlatban nem tudták végrehajtani. Nem szabad alulbecsülnünk azokat a problémákat, amelyeket a határellenőrzés ebben a térségben okoz. Három koszovói rendőrt kellett naponta oda repíteni légi eszközzel, mert Észak-Koszovó nem lehet szárazföldön nekik átmenni, és az EULEX bármennyire is kevés erőforrással rendelkezik, és várhatóan ez nem javul, most megkapta a Káfor védelmét, és ez jó. Olvastam a számvevők jelentését az Eulexről, és nagyon elkeserítő volt látni, hogy, és ez majd még elénk is került a parlamentben, hogy mennyi gond van ennek a finanszírozásában. Ugyanakkor az EULEX szellemisége és célja vitathatatlan, és sajnos most bajban van az EULEX. Ugyanakkor jó hír, hogy a szerb a, szerbiai szerbek és koszovói szerbek között most egyre több pozitív kapcsolat van, és ez Belgrád és Pristina erőfeszítéseinek konkrétan Vucic és Petrovics uraknak köszönhető, és ezt el kell ismerni, ezt fenn kell tartani. Nem elég, ha Tucic találkozik Tacsival, hanem szerb-szerb kétoldalú kapcsolatokra is szükség van. És Koszovóban általában az a benyomásunk, hogy kezdi annak jelét adni, hogy képes lesz a megfelelésre. Nem lesz könnyű, még így sem a feladat mert ez egy történelmileg egyedi kihívás, egy történelmileg nemrég rétért ország előtt, amelyet 500 éven át mások kontrolláltak, tehát az önállóság már önmagában is óriási kihívás. Itt a választási reform, hogy jól tudom, jövő év végéig esedékes, kulcsfontosságú lesz ebben a folyamatban. Páncszeri úrnak adok szót. Grazie brevemente. Penso... Köszönöm csak röviden. Szerintem, szerintem is nagyon hasznos volt ez az út. Két dolog vált világos ebből, a, ebből az utazásból reformokra is szükség van, illetve párbeszédre is. Belgrádnak és Pristinának esély van arra, hogy javítsunknak a kapcsolatukon, talán az Európai Unión keresztül. Hát három szintre, három szempontra kell odafigyelni, itt a nemzetközi közösségnek vannak ajánlásai, nem csupán Szerbiára és Koszovóra gondolok. Az első szint, vagy az első szempont a belső szuverenitás, az intézményi rendszer kialakítása, illetve a decentralizálás. Aztán következik a második szint, a nemzetközi dimenzió, illetve a nemzetközi közösség szerepe. Jó lenne, hogyha a nemzetközi közösség maga mögött hagyna a dilemmákat, és a 1244-es ez határozott virtuális jellegű alatt még Koszovó északi részén sem valósult ez meg. A harmadik szint pedig a problematikus realitás kérdése. A szerb közösség, az északi területeken élő közösség, 40 ezer ember eh, helyzetéről van szó, akik különböző eh, helységekben helyezkednek el, nagyon sok erőszakkal, erőszakkal kapcsolatos az ő helyzetük, ezt kéne megoldani. Mind a három szinten vagy szemponttal egyszerre kéne és komolyan foglalkozni. A kérdés csak az, hogy hol kezdjük. Igazi reformokra van szükség, Koszovónak kell ezt tennie, de nem csak Koszovónak, hanem Szerbiának is. Ahogy azt láttuk, van élő párbeszéd, szerintem a belgád Pristina párbeszéd lendületet kap, hogyha, hogyha úgy véli mindkét fél, hogy az Európai Unió, Unió igenis segít nekik. Köszönöm. Thank you and the last, but... Köszönöm szépen. Ulrike Lunacek az utolsó. Thank you, Edward Kukan. And I would... Köszönöm szépen Kukan kollégának. Egyetértek eh, a kollégákkal. Köszönöm eh, Vigenén képviselőnek, hogy eh, nagyon jól vezette a két delegációt. Úgy gondolom a jelentés nagyon fontos az AFET szakbizottság munkája szempontjából, hiszen a, az Európai Bizottság bővítési jelentés és a mi jelentésünkkel egy időben meglátogatni ezt a két szóban forgó országot nagyon fontos volt a mi számunkra és a két ország számára is. Egy kicsit elkéstem, ezért eh, nem hallottam, hogy mit mondott Vigenén úr az elején, de szeretném elmondani, hogy mi gyakorlatilag előkészítettük a terepet Hillary Clinton és Catherine Ashton számára. Tehát előkészítettük az ő munkájuk számára a talajt. Néhány konkrét dologra térnék ki, amiről a kollégák már szóltak néhány szót. Szerbiában kellemes meglepetést okozott számomra, mint sokunk számára is, az, hogy az új kormány mennyire hajlandó haladásra törekedni a Koszovóval folytatott párbeszédben, és Tácsi úr is elmondta az egyik találkozónk esetén, hogy ő maga nacionalista ugyan, de lehet, hogy ez még segít is neki abban, hogy meggyőzze a népét arról, hogy mennyire fontos ez a párbeszéd Szerbiával. Világos, hogy haladásra van szükség, de Vucic úr is elmondta, hogy nehéz lesz ugyan ez a folyamat, de mindenképpen szeretnének ebbe az útba, ebbe az irányba haladni. Tehát pozitív jelzést adott Szerbia mindenképpen arról, hogy um, normalizálódik szép lassan a helyzet uh, Koszovó és Szerbia között. Legalábbis szerb részről is. Két dolgot mondanék a Vukcevics úrral tartott találkozójára, és Vekerics úrral is találkoztunk, ugye ő a helyettese. Úgy gondolom, a bíróság épülete maga is nagyon érdekes. Világosan elkülönített része van, amely a tanúk védelmét szolgálja. Ott tehát lehet beszélni a tanúkkal anélkül, hogy azt látná bárki, különbejárat van számukra fenntartva az épületben, és így tovább. Úgy gondolom tehát, hogy ez nagyon jó a tanúk védelme szempontjából. Nagymértékű védelemmel részesülnek tehát a tanúk. Egyikük ezentúl, illetve nem is, meghallgatták a bírálatunkat arról, hogy az állítólagos kereskedelmi ügyben az egyik tanú nyilvánosan is felszólalt. Ezt többen is bíráltuk, hiszen így gyakorlatilag egy nagyon veszélyes helyzetbe került az illető. De ők megerősítették, hogy maga a tanú szerette volna ezt megtenni, az ő kérésére történt ez, tehát láthatjuk, hogy nem teljesen fekete-fehér a helyzet. Érdekesnek találtam ezt mindenképpen a, abból a szempontból, hogy hogyan is működik, működnek ott a dolgok. Egy másik dolog, amelyet felvetettem, és amely kapcsán úgy gondolom talán tevékenyé válhatunk az Európai Parlament részéről, Jovan Diviak esete. Egy szerb tábornokról van szó, aki a boszniai háborúban részt vett, és utána a boszniai oldalt segítette. Ausztriában Tavaly letartóztatták őt, noha az IKT felmentette őt a vádak alól. Nem tudom, hogy jelen pillanatban még Ausztriában tartózkodik-e, avagy már Szarajevóban van. Ennek kapcsán Vukcevics úr nagyon világos volt. Azt mondta, hogy a szerb törvényeket kell betartani a számára, nem az a mérvadó, hogy az IKT hogyan rendelkezik, hanem a szerbiai törvények, a mérvadóak, és ő szeretne egy egyetértési megállapodást Boszniával is, ahogyan Horvátországgal is kötöttek ilyet, és gyakorlatilag a, nem a bosnyák ügyészekkel van gond, hanem a bosnyák politikusokkal. Ők nem akarják ezt az egyetértési megállapodást. Úgy gondolom ezzel mindenképpen érdemes foglalkoznunk, talán itt a szakbizottság keretén belül, vagy a Balkán nem foglalkozó munkacsoporton belül. Na, ami Koszovót illeti, fontosnak tartottam tisztázni Tácsi miniszterelnök úrral, hogy olyan olyan plátykákat hallhattunk, hogy a kormány nem stabil, idő előtti választásokra kerül sor még a választójogi reform előtt, de ő megerősítette, hogy ez nincs így, illetve megcáfolta ezt, mondta, hogy nem így van, és mondta, hogy a választójogi reform nélkül az, semmiképpen sem kerül sor választásokra, és hát nyilván az Európai Parlament sem támogatná ezt. Ami az EULEX-et illeti, épp Észak-Koszovóban, Mitrovicában, Pristinában jártunk, amikor a számvevőszéki jelentést tették. Az volt az érzésem, hogy a média az Európai Unióban úgy kezelt ezt a jelentést, hogy az EULEX gyakorlatilag kudarcot vallott, Koszovó egy bugott állam, és így tovább. Én mindenképpen megpróbáltam ezt némileg tompítani, ugyanis a számbevőszéki bírálat nagyon világos volt, igen, a koszovói helyzet nem olyan jó, mint amilyen lehetne, például a korrupció és a szervezetbűnözés kapcsán, ugyanakkor azonban hang, nagy, nagy mértékben hangsúlyozták az Európai Unió és a tagállamok felelősségét is ebben. És azt, hogy az Európai Unió nem olyan egységesen lép fel, mint ahogyan kellene. Öt tagállam ugye nem ismerte el Koszovót, a többiek igen. És az Európai Unió nem gondoskodik a megfelelő humán erőforrásról és finanszírozásról sem az Eurlex kapcsán. Azt hiszem, ez mindenképpen olyasmi, amire oda kell figyelnünk az Európai Parlamentben. A tagállamok támogatják az EULEX-et, mint a legnagyobb polgári missziót, meghosszabbították a mandátumát, de nem támogatják megfelelően. Tehát a problémáink gyökerét nálunk, magunknál kell keresnünk. Azt hiszem, ez egy nagyon fontos dolog, és ennyiben is hagynám, köszönöm. Nagyon szépen köszönjük, köszönöm mindenkinek ezt a rendkívül érdekes tájékoztatást. Köszönöm mindenkinek, aki ilyen jól képviselt az Európai Parlamentet e két országban, amely nagyon fontos szakaszon megy keresztül a fejlődése során. Most rátérünk az egyéb kérdések napirendi pontra. Úgy látom, az egyéb kérdések kapcsán nincsen semmiféle egyéb kérdés. Következő ülésünk időpontja és helye. Az időpont November 19-e hétfő, 7.30, este 7.30. És a haiti miniszterelnökkel indítunk, utána pedig csütörtökön reggel 9-kor folytatjuk, és szavazni fogunk ezen az ülésen. Az Albániáról szóló állásfoglalás kapcsán mindkét ülés Strasbourgban kerül megrendezésre. Köszönöm szépen, az ülésnek ezennel vége.